és szeretném most megadni a szót a petíciós bizottság elnökének, aki egyébként a bizottsági elnökök értekezletének elnökei is, és az 50-es cikke kapcsolatos tárgyalásokkal foglalkozik. Cecilia Wikströmnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A Petíciós Bizottság az Európai Parlamentben, amelynek elnöke vagyok, nagyon sok petíciót kapott az elmúlt hónapok és hetek során olyan állampolgároktól, akik aggódnak a vállalkozásaik miatt, akik nem tudnak munkát találni, vagy nem kapnak jelzáloghitelt, olyan emberek, akik attól tartanak, hogy elválasztják őket hozzátartozóiktól, vagy félnek attól, hogy szabadságuk idején elutazzanak az Egyesült Királyságból, mert attól amiatt aggódnak, hogy nem tudnak majd visszautazni. Ezen emberek aggódnak, félnek, nyugtalanok a jövő miatt. A Brexit-tel kapcsolatos döntés eh, bizonytalan helyzetet teremtett emberek milliói számára, és az emberek eh, aggódnak a jövőjük miatt. Ez pedig számunkra prioritás kell, hogy legyen. Az állampolgárok jogaival kapcsolatos eh, kérdések első helyre kell, hogy kerüljenek, még mielőtt bármi egyébről tárgyalni lehet. Ezt tisztáznunk kell. A brexit kapcsolatos egyik érintett jog, a petíció benyújtásához való jog, ez minden európai uniós állampolgárt, természetes jogi személyt megillet, aki az unióban tartózkodik, vagy regisztrált székhelye van, bejelentett székhelye van egy uniós tagállamban. És ez az a jog, amelyen keresztül a demokratikus életben részt vehetnek az állampolgárok. Ez pedig az Európai Parlamentben is érvényesül. Az Európai Parlament így foglalkozik az állampolgárok aggájaival. Ez egyfelől a képviseleti demokrácia kérdéseit is érinti, és a parlament jogkörét is bővíti az állampolgárok szemében. Az Egyesült Királyságban benyújtott petíció 2016-ban az összes hozzánk beérkezett petíció 6%-át teszi ki. Korábbi években ez a szám általában 5 vagy 6 százalék volt, most pedig 10,6 százalékra emelkedett 2016-ban, ami egy jelentős növekedés. Ezt egyéni állampolgárok nyújtották be, fiatalok, középkorú személyek, idősek, olyanok, mint önök vagy én, olyan személyek, akik a Brexit miatt aggódnak. 2017-ben további petíciók érkeztek hozzánk, további 22 petíciót kaptunk már, 137 petíció közül ezek a Brexit-tel kapcsolatos petíciók, és ezek is tükrözik, hogy az állampolgárok milyen mértékben aggódnak az Európai Unió, valamint az Egyesült Királyság tárgyalási pozíciója miatt. A petíciók különböző kérdésekkel foglalkoznak, mint például az Európai Unió állampolgárainak jogai, vagy az állampolgárság elvesztése, illetve ezen jogok megtartásának lehetősége azon Egyesült Királyságbi állampolgárok esetében, akik szeretnék ezt az uniós állampolgársággal együtt megtartani. Továbbá kapcsolódnak az európai állampolgársághoz, illetve az ezzel kapcsolatos jogokhoz, mint például a mozgáshoz való, mozgásszabadsághoz való jog, a munkaerőpiaci jogok, amelyekre az uniós jogszabályok vonatkoznak. Továbbá az állampolgárság kérdésköre is megemlítendő. Nem engedhetjük meg azt, hogy a Brexit családokat válasszon el egymástól. Olyan családokat, amelyek az Európai Uniós jog, a szabad mozgáshoz való jognak köszönhetően léteznek. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az állampolgárság, a nemzeti állampolgárság miatt mindenki európai állampolgár is egyidejűleg. Ennek alapja a szabadság és a humanista értékek, amelyek az európai identitás szerves részét képezik. Azáltal, hogy az európai állampolgárokat, az állampolgárokat helyezzük első helyre, ezt a központi fontosságú jogot a jövőben is védjük, amikor Nagy-Britannia és az Európai Unió már nem ugyanazon család tagjai lesznek. Remélem, hogy ez a meghallgatás segít majd bennünket abban, hogy a petíciókban megfogalmazott kérdésekre válaszokat találhassunk, beleértve a más tagállamok kb. 3 millió állampolgárainak aggájaira, illetve az 1,2 millió brit állampolgára aggodalmaira, akik most az unió más tagállamaiban élnek. Itt most nem politikai játszmákról vagy stratégiákról van szó. Ez egy olyan kérdés, amely valós, valódi, emberek, valódi embereket érint. Alapvető emberi jogokról, méltóságról van szó. Itt most arról van szó, hogy az emberekkel úgy bánjunk, ahogyan mi szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Csak úgy, hogyha az állampolgárokat helyezzük az első helyre, úgy érhetjük el, hogy egy igazságos, méltányos eredmény szülessen a folyamat végén. És kollégáimhoz hasonlóan én is örülök ennek az eszmecserének, és számítok arra, hogy gyümölcsöző lesz a vita, és most a társ elnöknek, Renate Webernek adnám meg a szót, aki a Foglalkoztatási Szakbizottság alelnöke. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, Cecília. Tisztelt eh, társelnökök, tisztelt vendégeink, résztvevők, tisztelt képviselők! Én eh, a Foglalkoztatási Bizottság elnöke, elnökét képviselem most, eh, ez a kérdéskör a foglalkoztatás szempontjából rendkívül fontos. Határozottan hiszek abban, hogy amikor a Brexit következményeiről beszélünk, nincs jelentősebb aggály, mint az, hogy mi lesz az európai állampolgárok sorsa, azoké, akik az Egyesült Királyságban élnek, dolgoznak vagy tanulnak, illetve azon brit állampolgárok jogai, akik most az Unió más tagállamaiban élnek. Naponta kapok kérdéseket román állampolgároktól, akik az Egyesült Királyságban tanulnak. Azt kérdezik, hogy vajon mi történik velük a Brexit után, és biztos vagyok abban, hogy más kollégák hasonló kérdéseket kapnak az állampolgároktól. Ma, amikor egy uniós állampolgár egy másik tagállamba utazik, hogy ideiglenesen ott tanuljon, éljen vagy dolgozzon, vannak különböző hidak, kapcsolatok a társadalombiztosítási rendszerek között is, a betegbiztosítás, az anyassági szabadság, illetve egyéb családi juttatások, nyugdíjak szempontjából. Ez pedig nagyon fontos, hiszen biztosítja az állampolgárok mobilitását, ezért az európai projekt központi része. Ebből a szempontból a Brexit európai állampolgárok millióinak mindennapi életére gyakorol majd befolyást. Engedjék meg, hogy megosszak önökkel bizonyos adatokat. Több mint 21 millió turista a 27 uniós tagállamból évente ellátogat az Egyesült Királyságba. 27 millióan dolgoznak az Egyesült Királyságban, több mint 50 ezer a kirendelt munkavállaló, több mint százezer diák tanul az Egyesült Királyságban, 120 ezer uniós állampolgár keres most munkát az Egyesült Királyságban, és mindezen személyek, valamint a nyugdíjasok, akik az Egyesült Királyságban élnek, az ő életüket közvetlenül befolyásolni fogja a Brexit, és az, hogy a szerzett jogaikkal mi történik a tárgyalások során, az egész életükre rányomja majd a bélyegét. Éppen ezért figyelembe kell vennünk azon közvetlen hatásokat is, amelyek majd az Egyesült Királyságban vagy az uniós tagállamokban élő családokat érintik majd. Komoly kihívásokkal néznek most szembe ők is, és mi is. Ez most az első alkalom, hogy egy ilyen bonyolult szem, helyzettel szembe kell néznünk, éppen ezért remélem, és azt hiszem, hogy a tárgyalások sikere attól függ majd, hogy milyen bizalommal néznek majd szembe a tárgyaló felek. Most jött el az a pillanat, amikor szolidaritásról kell tanúbizonságot tennünk. Nem szabad kétoldalú tárgyalásokba bocsátkoznunk, hanem az európai intézmények kapacitásában kell bíznunk, abban, hogy ők képesek megvédeni az európai állampolgárokat. Érdeklődéssel várom a szakértők véleményét ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, Renáta, és most az Alkotmányügyi Bizottság egy különleges szerepet tölt majd be a Brexit tárgyalások során. Danuta Hübner, a szakbizottság elnöke tesz most néhány bevezető megjegyzést. Köszönöm szépen, Claudio, és szeretnék csatlakozni a kollégáimhoz, akik üdvözlik Önöket ezen a vitán. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlamenti szakbizottságok a lehető legnagyobb mértékben egy együttműködjenek az olyan húsba vágó kérdésekben, mint amilyen a Brexit is, amit ma meg fogunk vitatni konkrétan az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok helyzete, és ezért nyitotta meg a három szakbizottság részéről az elnök ezt a meghallgatást. Az egyetértési eljárás, és ahogy hallottuk már korábban is sok esetben, az állampolgárok jogaival kapcsolatban voltak meghallgatások, Prajeles Mederú professzort hallgattuk meg, aki az Európai Bíróságon az ilyen ügyeknek nagy e-, és elkötelezett támogatója. Azt gondolom, hogy a mai naphoz hasonló meghallgatások nem csak valamiféle üres platformot nyújtanak a Brexit által támasztott kihívásokkal kapcsolatban, hanem azért is úgy gondolom, hogy kivételes, mert meghallgathatjuk az állampolgárok képviselőit, azokét, akiket ez a dolog húsba vágóan érint, és ezért ennyire nagyon fontos ez a mai találkozó. Szeretnék néhány szót szólni eh, az, az AFKO eh, szakbizottság szempontjából is a dologról. Az, egy, az egyének jogainak védelme az Unióban, az Unió jogrendjében nagyon fontos elem ebben az ügyben, és ezt alkotmányos elvek védik az Európai Unióban. Éppen ezért az uniós polgárok jogainak védelme a Brexit során mindennél előrebb valóbb, és első számú prioritást élvez az unió ö, ö, aggájai között. A tárgyalások során ö, elért eredmények éle, emberek millióinak életét fogja befolyásolni, és szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az hogy a jogrend és az uniós alkotmányosság, jogállamiság, illetve állampolgárság milyen irányt vesz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő válaszokat adjunk az előttünk álló kihívásokra. Azt is tudjuk, hogy ez nem lesz egy sétamenet, és már említették a kollégák is, hiszen egy nagyon komplex, jogilag is és politikailag is összetett és nagyon kényes kérdéssel van dolgunk, amire nincsen recept, mert ilyennel még nem találkoztunk. És ezért is gondolom, hogy a tárgyalások során arra kell törekednünk, hogy egy egységes keretet teremtsünk, e, egy kiegyensúlyozott módon próbáljuk meg az uniós polgároknak az Egyesült Királyságbeli helyzetét, illetve az, az Egyesült Királyságbeli polgárok uniós tartózkodását, illető jogokat, illetően is megnyugtató helyzetet tudjunk teremteni, amiben a felek egyetértenek, és e- erről kell megállapodni, ennek a hatája. A meglátásunk szerint nagyon fontos, hogy a kezdetektől kezdve fektessük le pontosan, hogy mely jogi alkotmányos keretben kell eljárnunk ahhoz, hogy mm, meg tudjunk birkozni ezekkel a kérdésekkel. És tennünk kell arról, hogy ezek a politikai folyamatokat ról az embereket tájékoztatjuk jogi szempontból, alkotmányos szempontból, és éppen, azt gond, éppen ezért gondolom, hogy ezért olyan nagyon fontos ez az európai parlamenti meghallgatás. Hogy van-e határa ennek egy ilyen fontos dolognak, az állampolgári jogoknak az 50. 50. cikk szerint ö, ti eljárásban az állampolgári jogok védelmenek van-e határa, hogy van-e valamiféle minimum ö, követelmény a védelem ö, kit, időtartamára vonatkozóan, és hogy mi az, ami kivitelezhető lett megvalósíthatóság szempontjából, nem csak a visszalépés, hanem a jövőbeli kapcsolatok szempontjából is. És igen, vannak bizony még mm, tisztázandó kérdések, amit meg kell beszélnünk, meg kell gondolnunk, és nagyon fontos, hadd zárjam bevezetőmet azzal, hogy nekem nagyon fontos, hogy legyen megoldás. Méghozzá olyan, amely az érintett állampolgárok számára jó, és ebből ez nagyon nagy tanulsággal szolgál mindannyiunk számára. Az uniós polgárság elgondol a, a fogalmára vonatkozóan, és arra is, hogy ezt hogyan lehet érvényesíteni. Tehát nagyon komolyak a kihívások, nehéz feladat állunk, előtt állunk, és ennek történelmi jelentősége van, hogy hogyan járunk el. Elnök, köszönöm szépen. A kezdetektől kezdve jelezte azt Guy Verhofstadt, hogy az állampolgárok jogai a legfontosabbak és kiemelt jelentőséget élveznek. És éppen ezért tették meg az Európai Parlament fő Brexit tárgyalójává, akinek most megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Itt a, és ugye a három szakbizottság tagjának jelenlétében, mondjuk úgy, hogy erőinket egyesítve veszünk részt ezen a nyilvános meghallgatáson. Az uniós polgárok jogaival kapcsolatban az Egyesült Királyságban, illetve Egyesült Királyságbeli polgárok jogainak jogaival kapcsolatban az Unióban. Nem egy, hanem három, tulajdonképpen három helyzetről szeretnék szólni. Először is uniós polgárok helyzete az Egyesült Királyságban a Brexit következtében utána a Breg- az uniós Egyesült Királyságbeli polgárok helyzete az Unióban, illetve a harmadik az Egyesült Királyságban tartózkodó polgárok, akik kapcsolatot akarnak tartani az Unióval. Tehát itt igazából nem két dologról beszélünk, két fajta állampolgár akiket érint a Brexit, és hogyha azt mondom, hogy érint, akkor tényleg azt jelenti, hogy érint, hogyha a Brexit döntés áldozatairól beszélünk, és ezt most így zárójelben mondom, hiszen azért mondom, hogy áldozat, mert bizonytalanságot teremtett, hiszen ez már több, ez egy éve volt lassan. És ez a bizonytalanság, az ember érzi, minden fél, minden esetben, amikor az ember beszél brit állampolgárokkal az Unióban, vagy uniós polgárokkal az Egyesült Királyságban, vagy pedig olyan Egyesült Királyságbeli polgárok, akik elvesztik akaratuk ellenére az uniós polgárságokat. És kapok személyesen 6-7 ezer e-mailt, levelet, stb. Ezek mind magánszemélyek, Egyesült Királyságbeli polgárok, uniós polgárok, akik a saját helyzetüket írik, írják le. Tehát nem az a fajta generált levél, amit mindenki így köröztet, és akkor másoljuk, beszúrjuk, aztán tovább küldjük, hanem egy, egy, két, három, öt oldalban írják le az emberek a saját személyes történetüket, a saját személyes élethelyzetüket. Legtöbbször ugyanaz a konklúzió, hogy én ezt nem, nem tudom, hogy mit csináljak, mit tegyek. Mi a helyzetem, mik a jogaim? Tényleg igaz, amit hallok, hogy a tévében itt ott Európában hogy ez tényleg számít? És ugyanakkor, ahogy Cecilia is mondta, több mint száz petíciót kaptunk a parlamentben, és az egyik például arról szól, arra egy másik kérdéssel kapcsolatos, hogy mi van az, az Egyesült Királyság beléhe polgárokkal az Unióban, hiszen itt több mint 300, több mint 3000, 300 ezer aláírásról beszélünk tehát itt nem egyes esetekről beszélünk, hatalmas mennyiségről beszélünk. Ugyanakkor nem csak nagy mennyiségről beszélünk, hanem arról, hogy ezek egyediek, személyes, személyes történetek. Az emberek aggódnak, félnek, hogy na most mi lesz? Arról beszélünk, hogy három millió uniós polgár van az Egyesült Királyságban, és 1,2 millió Egyesült Királyságbeli polgár lakik az valamilyen uniós országban, és, a, és ez bizonytalanságot teremt számukra, ami ahhoz kapcsolódik, hogy milyen döntés született. A többségük, és ezt elmondhatom, hogy jó hiszemmel, jó reménységgel lépett, mozdult, költözött otthonról valahova máshová, és mindkét félnek annak kell, hogy legyen a célja, legyen uniós polgár vagy brit állampolgár, hogy folytathassák, hogy fenntarthassák és megtarthassák jogaikat az életük végéig. A parlament állásfoglalásában, és ezt befolyásoltuk ebben a tekintetben azokat az irányelveket, amelyeket az Európai Tanács fektetett le, és itt egy harmadik elemet emeltünk be, a később elfogadandó néhány 20, május 22-én elfogadandó irányelve emeltünk be, hogy minden, mind a három intézmény, uniós intézmény és mindenféle mandátum, irány, útmutatás, stb., amelyeket ezek az intézmények kiadnak, az uniós és Egyesült Királyságbeli polgárok érdekeit kell, hogy szolgálják, ez a legfontosabb és ezt nagyon világossá és egyértelművé tettük a kezdetektől kezdve. Egy olyan állásfoglalásban tettük ezt, amelyet még aznap ö, tettünk le az asztalra, amikor az Egyesült Királyság kormánya az 50. cikk ö, értelmében elindította az eljárását, és ezt ö, ö, április 5-én fogadtuk el, fogadták el nagy többséggel. És hogy milyen mértékben az állampolgári jogok milyen mértékben lehet kielégítően dolgozni ezzel, ez elvárható. És egy nagyon fontos, meghatározó tényező az, amikor a parlamentnek eh, rá kell bólintania a, a kilépésre, és ezt már a határozat, az állásfoglalásunk is tartalmazza, hogy soha nem fogjuk ezt megadni, soha semmire nem fogunk rábólintani, hogyha az állampolgárok jogai mindkét oldalról ezt a kérdést nem rendeztük kielégítő, mondjuk úgy kielégítő módon. Mindkét oldal számára kielégítő módon. És ugyanez vonatkozik az Európai Tanács útmutatására, amelyet április 29-én fogadtak el a kormány és államfők, félsebességgel, gyakorlatilag rekordidő alatt, négy perc alatt a tanácsban. És majd erre szeretnék részletesen is kitérni, hogy a tárgyalási uh, irányelv, amelyet, már, amelyet május 22-én fogadnak majd el, hogy az állampolgári jogok az első, legfontosabb kérdés, amelyet rendezni kell a tárgyalások során, és mind, ebben mind a három uniós intézmény egyetért. A parlament részt vett az előkészítésében ennek az útmutatónak is, illetve a tárgyalási irányelv előkészítésében is részt vettünk, és tegnap az elnökök értekezletle, illetve a Brexit irányító csoport, illetve a különböző érintett szakbizottságok elnökeivel számos további javaslatot tettünk az általános ügyek tanácsa felé, és remélem, hogy ezt fel tudják venni a napirendre május 22-én, amikor is ezekről a kérdésekről döntenek. Ezen kívül, és mielőtt a további részletekre rátérnénk, hogy hol is állunk jelenleg, lehetséges lesz, hogy a parlament, parlament előtt két lehetőséggel. Először is, hogy a saját álláspontunkat részletesen kialakítsuk az állam polgárok jogaival kapcsolatban, itt a három szakbizottsággal karöltve. Nem hiszem, hogy arra van szükség, hogy most azonnal letegyünk az asztalra egy parlamenti elsfoglalást, de politikailag nagyon fontos és szükséges, hogy e, az állampolgári jogokkal kapcsolatban ez a három szakbizottság részvételével tegyünk le az asztalra egy ilyen állásfoglalást tervezetet, és ki kell használni ezt a pillanatot, hogy nyomást helyezzünk a bizottságra, a tanácsra, a, ugye a, taná, a bizottság tárgyal, a tanács pedig ellenőriz és végzi a dolgát, és ez a mi szerepünk, hogy megismételjük egy állásfoglalásban azt, ami már szerepel a korábbi állásfoglalásban, vagy az, irány, az útmutatóban, vagy pedig a tárgyalási irányelvben, ennek nincs hozzáadott értéke. És szerintem ehelyett inkább a parlamentnek azt kell tennie, hogy készen álljon arra, hogy állásfoglalási indítványból, amikor politikailag szükséges, amikor úgy látjuk, hogy valamiféle mm, mm, kis tétovázás van, akár az Unió, akár az Egyesült Királyság oldaláról, hogy akkor tovább haladjunk, és le tudjuk zárni az állampolgári jogok kérdését és ebben az esetben na, alapvető, hogy ezt megtegyük, és nagyon bízom benne, hogy a három szakbizottság, illetve az elnökök értekezletével együtt ezzel fel tud, erre fel tudunk képzelni, és fel tudunk készülni, és meg tudjuk ragadni ezt a pillanatot, hogy nyomást gyakoroljunk, kellő nyomást gyakoroljunk a tárgyalási folyamatra, hogy az sikeres lehessen, az állampolgárok jogaival kapcsolatban szerintem azt kell tenni, hogy el kell indítani június 8-a után a tárgyalásokat az állampolgári jogokról, hogy a lehető leggyorsabban tudjuk ezt tető alá hozni, abszolvázni, abszolválni. A, ez egy-két hónap alatt, nem tudom, hogy meddig fog tartani. Minden esetre ennek kell a legelső kérdésnek, tisztázandó kérdésnek lenni. Szerintem az is lehetséges, hogy ezt le tudjuk zárni, és ezt nyilvánosságra is tudjuk hozni, hogy, hogy az emberekről le tudjuk venni azt a nyomást és bizonytalanságot, amit korábban, hiszen ez mind az állampolgári jogok, mind az 50. cikk szerinti eljáráson alapon, de semmi nem teszi lehetetlen, és semmi nem akadályozza meg a szerződésben, hogy ezzel a kérdéssel kezdjünk, hogy ezt lezárjuk, és ezt az eredményt nyilvánosságra is hozzuk, hogy ennek mi lett az eredménye, ennek a szakasznak, ennek a témának, és természetesen a szokásos módon ö, hivatalossá tegyük, mint a, a, a kilépési megállapodás, kilépési szerződésnek az első fejezete. Ö, és remélem, hogy itt innen tudunk indulni, ezzel, ebben kapcsolatban meg tudunk állapodni, és innen kiindulva meg tudunk állapodni május, június 8-áig, és nem csak, hogy le tudjuk zárni, hanem hanem azonnal nyilvánosságra is tudjuk hozni az eredményt, hogy az emberekről, az emberektől ezt, az embereket megszabadítsuk ettől a bizonytalanságtól, ami a jogaikat illeti, és aztán később Persze nyilván ez a hivatalosabb része a dolognak, aztán ezt beemelik a, az egy, a konkrét ö, ö, megállapodásba, kilépési megállapodásba. A parlamentnek a, egy másik fontos szerepe, és így a szakbizottságoknak, az a szándékunk, hogy felmérjük, felmérés készítünk nem csak az állampolgárok jogaival kapcsolatban, hanem más kérdésekkel kapcsolatban is. Ugye ezek nem szerepelnek most a napirenden, de nagyon fontos, hogy a parlament felelősséget vállaljon, felvállalja azt, hogy eldöntse, igen vagy nem, van-e arra, hogy átlépjünk az első szakaszból a másik másik szak, második szakaszba. Ahogy tudják, az Európai Tanács útmutatójában ez két, két szakasz szerepel. Az első szakaszban megszületik a a kilépési megállapodás, aminek az első eleme az állampolgárok joga, és ezt nagyon egyetemen támogatta a parlament, hogy csak akkor léphetünk át a második szakaszban, nevezetesen a jövőbeli kapcsolat tal kapcsolatban, ugye az Egyesült Királyság és az Unió között, hogyha kellő ö, eredményeket értünk el az első szakaszban. Tehát nagyon fontos, alapvetően fontos, hogy az európai tanács ö, megfelelően felmérje, hogy na, kell, jól haladunk, és hogy mi is, és előtte, a tanács előtt ezt a felmérést és értékelést mi is elvégezzük. Hiszen ez alapvető fontosságú és alapvető eleme ennek az értékelésnek, hogy a hogy ezt a kérdést, nevezetesen az első számú prioritást, az állampolgárok jogait, ezt megoldottuk és, és, és teljesítettük a feladatunkat. Hogyha mi, mint parlament, adunk értékelést arról, hogy kellően haladnak-e a tárgyalások ahhoz, hogy a tárgyalások második szakaszába tudjunk lépni. És ha most megengedi, elnök úr, akkor bepillantást engednék a tárgyalási irányelvbe, amelyet az általános ügyek tanácsa május 22-én fog erről szavazni. Miért fontos ez? Azért, mert az útmutatás, mondjuk ez az általánosság, és az irányelv pedig részletesen, tételesen le fogja fektetni, hogy mit fog letenni az Unió az asztalra, a tárgyaló asztalra. És ahogy jeleztük, az frakciók és a szakbizottságok megnézték már ezt az irányelvtervezetet, reagáltak rá nagyon konkrét ö, ö, javaslatokkal és észrevételekkel, amit levélformájában elküldtek az általános ügyek tanácsának. Ennek az a célja, hogy Ugye kit akarunk megvédeni? Az irányelv lefekteti, hogy nem csak a az, a gazdaságilag aktív embereket, hanem az inaktív személyeket is, akik az Egyesült Királyságban élnek vagy dolgoznak, őket kell megvédeni. Ez az első elem. Az irányelv azt is lefekteti, hogy meg akarjuk védeni mindazokat, akik a múltban éltek vagy dolgoztak ott, tehát nem azt, nem csak azokat, akik most ott élnek, hanem akik korábban ott éltek és dolgoztak. Aztán azt is jeleztük Európai Unióként, hogy azok, akik a jövőben, de még az Egyesült Királyság kilépése előtt ott élnek, ugye mondjuk azt, hogy a, a lekapcsolási dátum előtt, a Brexit nap előtt, kilépés napja előtt, tehát semmi más napról nem, ugye itt hallottam híresztelések híresztelése kelt, hogy, hogy amikor benyújtották a, az 50. cikk iránti kérelmet, ez teljesen nevetséges, amikor ténylegesen kilépnek. És akik addig ott lépnek, arra is kell vonatkozni, és ezekne, ezen kategóriák esetén a családtagokra is vonatkozok. Ez ezek azok az emberek, akiket meg akarunk védeni. A következő elem, amit ez az irányelv tesz, hogy, hogy milyen lefektet, hogy milyen jogokat kell megvédeni, és ezek nem korlátozódnak a tartózkodási jogokra, és most csak felsorolom az egészségügyhöz való hozzáférés, az oktatáshoz való hozzáférés, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, és ennek kiegészítek és egyébként nagyon fontos a diplomák, képzettségek, végzettségek elismerése is. Ez kapcsolatban. Most nem rabolom tovább az időt, hiszen egész délután tudnék én erről beszélni, de nem hiszem, hogy ez lenne a, a cél. A különböző kombinációk száma végtelen. Hiszen Barnyé úr néhány ez, nappal ti beszédében egy Firenzei Egyetemen, amit elmondott az unió helyzetével kapcsolatban, nagyon sok példát hozott arra, hogy milyen gyakorlati esetek fognak előállni, és ez nagyon hosszú a lista, nagyon hosszú lista, nem akarok ebbe belemenni. De az is teljesen világos, hogy azon kívül, hogy kit és milyen jogokat akarunk megvédeni, az is nagyon fontos, hogy ezt hogyan akarjuk megtenni. Tehát a jogi védelem, ennek a gyakorlati érvényesítése, érvényre juttatása. Tudom, hogy az Európai Parlament két dologra alapozhat, az európai jogra, illetve az európai bíróságra másfelől. És aztán végezetül, ami pedig az európai gazdasági térséget illeti, az Egyesült Királyságot köti a múltbeli esetjog a jövőbeli jogértelmezésben, és ez továbbra is vonatkozni fog, és alkalmazandó lesz az Egyesült Királyságban. Tehát nem lesz olyan pont, amikor ez megszűnne. Tehát ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy ne lennének ezek alkalmazandóak és irányadóak. Aztán az Egyesült Királyságbeli polgárok, az uniós polgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, amire törekszünk, az, hogy ö, valamiféle kölcsönösségi, viszonossági alapon ö, kezeljük ezeket az embereket, akik a 27 tagállam egyikében dolgozott, élt, vagy dolgozik és él, és ezt azonos módon párhuzamosan kell figyelembe venni, és ezt elküldtük, elnök úr, ahogy ön is tudja a tanácsnak, hogy ezt a kölcsönösséget, viszonosságot alapvető elvként emeljék be ebbe az irányelve, de ez erre nem kerül sor. Még egy további elem. Aztán ott van azok, azon Egyesült Királyságbeli polgárok helyzete, akik az Egyesült Királyságban élnek, de volt uniós polgárságok, de egyénileg úgy nyilatkoznak, hogy ők nem akarják elveszíteni azokat a jogokat, amelyek az uniós polgársággal járnak. És ez nem egy egyszerű kérdés, hiszen jogi értelemben a jogaik védelme jelenleg lehetetlennek tűnik. De persze mindig van lehetőség arra, hogy megváltoztassuk az uniós alapszerződéseket, de persze nem biztos, hogy ez kivitelezhető. Persze nem teremthetünk, nem hozhatunk létre a brit állampolgárok számára egy külön speciális uniós polgárságot, hiszen ez azon múlik, hogy az ember egy uniós állampolgár, egy uniós polgár állam tagja legyen, attól uniós polgár. De amit tehetnénk, és a 27-es cikkben, ha nem tévedek, most kobertúra nézek, hogy erősítse meg, de az a, azt tehetnénk, hogy a jövőbeli megállapodásra nézve lehetővé tehetjük azt, hogy akik elvesztették az uniós jogokat, bizonyos előnyöket, privilégiumokat, bánásmódot feleljünk, nevezzük be akárhogyan, és ide egy csomó dolgot beleérthetünk, például a tartózkodási jogot, azt a lehetőséget, hogy hogy európai polgári kezdeményezést indítsanak el. Hiszen ez nem korlátozódik szerintem uniós polgárokra, vagy petíciót nyújtassanak bele, vagy hogy az e európai parlamenti választásokon is részt vegyenek. Hát nem ambicionálom, de ez megvalósítható lehet a következő hónapokban, években. Tehát úgy gondolom, hogy amit mostanáig végeztünk, elnök úr, a 27. cikk alapján a, a parlamenti állásfoglalásban egy, hiszen ez egy elvi ö, vázlat, amit eljutottunk a tanácsnak. Azt gondolom, hogy ezt meg kell vizsgálni, és válaszoljunk ezekre a lehetőségekre és kérdésekre. Meg lehet csinálni? Hogy lehet megcsinálni? Milyen mértékben lehet ezt megvalósítani? Milyen részei lehetnek ennek? annak, hogy mit teszünk mi, mint, mint Unió, Európai Unió, az azon brit polgárokért, akik meg akarják tartani az uniós polgárságukat. Tehát ez ezek az elgondolások mind részei annak az első fejezetnek, amit most az Egyesült Királysággal meg kell vitatkozni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúltam, de úgy gondolom, hogy annak alapján, hogy most hol tartunk a tárgyalások során, az előkészítés során, eh, és a, az eh, tárgyalási irányelv lezárása, tehát tekintetében, akkor most ezt elmondhatom, és erre nem lett volna lehetőségem a plenárison. Köszönöm szépen! Thank you very much, and I would now... Köszönöm szépen! Most pedig sok szeretettel köszöntöm a vendégelőadóinkat, illetve néhány petíció benyújtóját és ezután mindenkit meghallgatunk. Reméljük, hogy lesz erre idő a kérdésekre és a válaszokra. De először Elor Donskoyt hallgathatjuk meg, aki a 3 millió csoport képviselője, The 3 Million a nevük, és az Egyesült Királyságban élő brit, tehát brit területen élő Európai Uniós állampolgárokról szól, őket tömöríti egybe. Hölgyeim és Uraim, Európai Parlamenti Képviselők, e, tisztelt bizottság, szeretném tehát bemutatni az Egyesült Királyságban élő Európai Uniós állampolgárok helyzetét. A népszavazás eredménye, illetve az, hogy mennyire aggódunk, szerepelt a sajtóban. Rengeteg beszámoló született Európai Uniós állampolgárokról, akik a hétköznapi életükben néznek nehézségekkel szemben, nem tudnak lakást bérelni, nem nyithatnak számlát, elküldik őket az álláshirdetésekről, gyakorlatilag a nemzetiség alapján diszkriminálnak, és így tovább. Lehet, hogy ezek anekdoták, de valóban megtörténik mindez. Tehát ez a fajta bizonyíték is megvan, a meglévő jogaink nem garantáltak, és nem tudjuk, hogy mi lesz 2019 áprilisa után. Az Európai Uniós állampolgárokat most már nem tartják a célnak megfelelő személyeknek. Az Egyesült Királyság a többi uniós állampolgárral ellentétben azt a döntést hozta meg, hogy nem regisztrálja az EU-s állampolgárokat, és ez vezet az igazságtalansághoz. Több százezer ember jelentkezik, nyújtja be a kérelmét az állampolgárság iránt, és közben ködös vigaszt kapnak, azt mondja a belügyminisztérium, hogy nem kell aggódni. Nemrégiben kb. 2800 fős felmérést végeztek, ebből kiderült, hogy a rendszer nem működik, túlságosan bonyolult és nem is fair. A brit kormány felkérésére egy másik vizsgálatból kiderült, hogy elég egyedülálló az állandó letelepedési engedély megadásának eljárása, nagyon bonyolult ez a rendszer, tehát az EU-s állampolgárok igen nehéz helyzetben vannak utaltak arra, hogy gyakorlatilag harmadik országbeli állampolgárokká válhatunk egyik napról a másikra. És ez újabb aggályokat vetett fel, nem tudjuk, hogy erre ez kívánatos-e vagy lehetséges-e, és nem tudjuk, hogy hogyan fognak velünk majd bánni. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az, amit, ami most kockán forog, az tulajdonképpen az életbiztonságunk, a gyermekeink biztonsága, a jövőnk biztonsága, lesz-e orvosi ellátásunk, járhatnak-e a gyerekek iskolába, lesz-e munkánk, mindez a letelepedési joghoz kapcsolódik, ahogy a Brexit-tel kapcsolatban a jogokról, jogokkal foglalkozó bizottság megfogalmazta, és ez nem csak a rövid vagy középtávon fontos, hanem hosszú távon is meghatározza az életünket, és ezt a Brexit tárgyalásokon mielőbb tisztázni kell. Az akályaink a következők. Az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok státusza bizonytalan. Egyrészt vagy azért, mert soha nem érezték úgy, hogy állandó letelepedési engedélyt kellene kérniük, hiszen a mozgásszabadság miatt erre nem volt szükség, vagy pedig azért, mert most nem világos, hogy az Egyesült Királyság hogyan értelmez bizonyos Európai Uniós jogszabályokat. A Brexit tárgyalások oda vezethetnek, hogy ránk majd az olyan bevándorlási szabályok vonatkoznak, mint a harmadik országbeliekre, és ez azt jelenti, hogy a legtöbbünk nem fogja tudni teljesíteni a feltételeket, hogy maradhassunk, illetve aki tudja, annak is hatalmas költségekkel tud ez csak menni majd. Azt szeretnénk, hogy maradhassunk, üdvözöljük a tanács tárgyalásait, de alapvetően elutasítjuk azt, hogy nem állapodnak meg semmiről, amíg az egész csomagról meg nem állapodnak. Az állampolgárok jogairól meg kell kötni a megállapodást, mert a munkahelyek, az egész életek sodródnak veszélybe, akár két vagy három éven át bizonytalanságban kell, hogy éljenek ezek az emberek. 5 millió emberről lehet szó, és egyébként brit barátaink, akik az Európai Unió területén élnek, hasonló helyzetben vannak. Tehát azt támogatjuk, hogy legyen egy külön megállapodás, amit korán megkötnek, amit az 50-es cikk értelmében, amit fixálnak, ez nem megváltoztatható, és legális az alapjogokat és útmutatást fektessék le az állampolgárokra vonatkozó jogokkal együtt, és ezeket a jogokat őrizzék meg. Egy ilyen külön megállapodás mutatná, hogy az emberek jogai és élete a legfontosabb, és hogy valóban komolyan veszik ezeket, és hogy nem esnek az emberek jogai, illetve az emberi életek a Brexit tárgyalások áldozatául különösképpen azért is, mert ugye lehet, hogy rugalmasságra lesz szükség. Nem szeretnénk a tárgyalásban kártyákká válni, adóászokká itt vagy ott, hanem azt szeretnénk, hogy legyen egy elvi megállapodás, amely garantálja a meglévő jogok védelmét. Amikor három héttel ezelőtt Ajáni úrral találkoztunk Londonban, ő reménykedve beszélt arról, hogy az Európai Parlament egy különállásfoglalást fogadna el amely erről szól, és talán ehhez a külön megállapodáshoz vezet. A második dolog, a folyamat nagyon összetett, és nagyon sok dokumentációra van szükség, a belügyminisztériumi dolgozók túlterheltek, az agályok csak nőnek, vannak, akik teljes egyszerűséggel kétségbe esnek, ezt tapasztaljuk az online vitafórumunkon, amelynek több mint 30 ezer tagja van. A brit állampolgárság megszerzéséhez egyébként az állandó tartózkodási engedély is szükséges. Tehát azt kérjük, hogy legyen egy egyszerűsített regisztrációs eljárás, amely ingyenes, egyszerű, zökenőmentes és fair is emellett. A harmadik dolog, szeretnénk átfogó egészségbiztosítást mert a brit kormány nem ismerte el a hozzáférésünket a nemzeti egészségbiztosítóhoz, és a legkiszolgáltatottabbak tartozhatnak esetleg ebbe a csoportba. Olyan személyek, akik mondjuk diákok voltak, vagy öneltartók, vagy olyanok, akik gondoz, gondozói funkciót töltöttek be, vagy nyugdíjasok voltak az Egyesült Királyságban, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokan nem tudták, hogy 5 éves tartózkodásra van szükség, és megszekték ezt a szabályt, így aztán nem jogosultak egészségügyi ellátásra, de ez diszkrimináció. A minimális jövedelmi küszöb az Egyesült Királyságban diszkriminatív, például a minimumbéren részmunkaidőben foglalkoztatottak számára. Tehát aki nem éri el ezt a küszöböt, az nem számít. Vannak nulla órás szerződések, és így tovább nem veszik figyelembe az egészségügyi állapotot, a fogyatékosságot, és így tovább. Az állampolgárokra vonatkozó irányelv 7.1 cikkének A bekezdése szerint nem lehet ilyen küszöböt meghatározni annak érdekében, hogy a szerződések értelmében a dolgozók gyakorolhassák a jogaikat. Tehát nem tartozik ez a pont a 2014-es irányelvek alá, senki nem választja a fogyatékosságát, vagy senki nem a saját választásából lesz beteg, és mégis diszkriminálják ezeket az embereket. Azok az emberek, akik kevesebb mint öt éve tartózkodnak majd az Egyesült Királyságban, amikor az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, nem tudnak majd állampolgárságért folyamodni, mert nem volt elég idejük, hogy a jogokat ott gyakorolják. Tehát azok az emberek, akiknek már akik hosszabb távon léteken voltak. Itt az is lehet, hogy valaki hosszú távon ott lakott az Egyesült Királyságban, de a munkája miatt távol maradt, vagy egy családtag miatt távol maradt hosszabb időszakokra, és ezért nincs meg az öt év egyben, elveszti szintén ezt a lehetőséget. Aztán, hogyha valaki egy Európai Uniós állampolgár, miután az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, akkor azt hogy nem kaphat társadalmi, szociális juttatásokat. Több probléma is felmerülhet. Például jelenleg, hogyha valaki öm, távoktatásban kíván részt venni egy EU-s országban, akkor az érintett ország tandíjait fizeti, és diáknak minősül, de a Brexit után nem minősül EU-s diáknak, és természetesen sokkal magasabb tandíjat kell fizetnie. Rengeteg más akadály is van még, amit sorolhatnék a végtelenségig, de a probléma az az, hogy vannak, vannak olyan emberek, akiket nem legális rezidenseknek tartanak, azért, mert nem tudták letölteni az öt évet szünet nélkül az Egyesült Királyságból, és a visszautasítási arány nagyon magas, 30%-ban elutasítják az állampolgársági kérelmeket. Ugyan nem mondják azt az embereknek, hogy készüljenek fel az Egyesült Királyság elhagyására, de ettől függetlenül nagyon aggasztó a helyzetük. Elismerjük, hogy az Európai Unió nem tudja a saját szabályait azt nem tud a saját szabályaival szembe menni, amikor öt évnyi tartózkodás szükséges az állampolgárság megszerzéséhez, de azt látjuk azért, hogy lenne mozgástér a kritériumok értelmezésében. És azt szeretnénk, hogy mindenkivel tisztességesen bánjanak. És azt is szeretnénk, hogy az oszthatatlan jogokat mindenképpen őrizzék meg és garantálják a Európai Unióban és az Egyesült Királyságban működő állampolgári szervezeteket be kellene vonni a munkába. Vannak brit kollégáink Európában, a legnagyobb brit állampolgárokat képviselő szervezettel is együttműködünk Európában, és ugyanolyan problémáink, hasonló gondjaink vannak. Úgy érezzük, hogy ezeknek a szervezeteknek a véleménye fontos, mert ők képviselik az 5 millió EU állampolgárt, aki problémákba ütközik. Azzal szeretném zárni, hogy a parlament és a bizottság is mindig támogatott bennünket, és nagyon megértő volt a problémáink iránt. Köszönjük szépen a képviselőknek, hogy ennyire a szívükön viselik a mi sorsunkat. Thank you very much and thank you for your... Köszönöm szépen. Köszönöm a munkáját, értjük, hogy nagyon nehéz a helyzet, és, hogy, és az aktivista az, aki elsőnek kezdte meg a sort, következik Jan Dorfal, menekültügyi ügyféd az Egyesült Királyságból. Tessék parancsolni, öné a szó. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr. Szeretném megköszönni különösen a Libe szakbizottságnak, a foglalkoztatás és a petíciós szakbizottságnak, hogy megtiszteltek azzal, hogy itt felszólaltott. Félig német vagyok, félig uh, uh, brit, következésképp minden nyelven akcentusom van. Az Unió nem egy elvont elgondolás, vagy uh, valamiféle ellenség, ahogyan uh, Tereza May látja, hanem az otthonunk, az édesapám és, és a nevelőapám német, Frankfurtból utaztok ide, és angol az édesanyám. Most erről beszélünk, és el, arról beszélünk, hogy megvédjük az uniós polgárok helyzetét és jogait az Egyesült Királyságban. Amit, a, a, amit itt látnak a diákon, azokat már a kolléganőm elmondta, illetve hát a, az előttem szóló hogy arról beszélünk, hogy mi fog történni azokkal a családtagokkal, akik akár most vagy később szeretnék csatlakozni a családjaikhoz. A kérdések egy része ki fog térni Fehofstadt úr által említettekre azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság további joghatósága fontos, hiszen az Egyesült Királyság jelenleg nem alkalmazza az uniós jogok, mondok már néhány példát, hogy megmutassam, hogyan próbálják korlátozni az, azt, hogy bizonyos jogokkal rendelkezzenek a családtagok. Köszönöm szépen. A diákkal kapcsolatban nem fogom újra elsorolni és hangsúlyozni még egyszer, hogy nagy, mennyire fontos az, hogy a megszerzett jogok továbbra is a jövőben is fennálljanak, és az Európai Bíróság döntésének érvényt lehessen szerezni. És hogyha a következő diára térünk rá, erre is hallottunk már utalást az előttem szólótól, azok a rendkívül nehézkes, bonyolult formanyomtatványok, amik most már kötelezek, köt, és egy 85 oldalas papír alapú formanyomtatvány, és minden távollétet fel kell tüntetni, amikor nem voltak az Egyesült Királyságban, mondjuk akár 25 évre visszamenőleg, amikor nem voltak az Egyesült Királyságban. Aztán van egy nagyon korlátozó jellegű belügyi hozzáállás, és inkább szeretnék az embereket távol tartani, mint hogy elősegítsék a szabad, a személyek szabad mozgását. Manny Hawkins esete, aki például nem nem, tud, nem kapta meg a, a, az útlevelét, elutasították a kérését, mert, mert utaznia kellett, de aztán végül is megadták neki a média figyelem miatt, megadták neki az útlevelet. Aztán azok a gyerekek, akik az uniós polgárok gyermekeiként születtek, és ők esetleg már brit állampolgárok és még ők sem kaphatnak állandó tartózkodási engedélyt, illetve igazolványt. Tehát ez, ez egy nagyon sarkos gondolkodás, és nem veszi figyelembe, hogy szerztek-e már az emberek bizonyos jogokat. Aztán, hogy további információt vagy okmányokat nem kérnek be, hanem inkább helyett egyszerű visszautasítani, ami azt jelenti, hogy vagy újra kell kérelmet benyújtani, vagy felevezni kell, és itt az átlagos várakozási idő uniós polgárok esetében 33 hét, és még ennél is sokkal több nem uniós polgárok esetében, és ez nagyon meglepő, a az a döntés, hogy nincsen felevezési joga a családtagoknak, ezt kiterjesztett családi tagoknak, ezt így hívjuk, hogy majd erre kitérek, hogy az pontosan kiket is jelent, akiket érintene a szabad mozgásról szóró irányelv, és akkor kérem a következő diát. Arra szeretnék koncentrálni arra a problémára, hogy az uniós polgárok elvesztik a brit állampolgárságukat, vagy kettős állampolgárságokat, elvesztik az uniós jogaikat. A Surrender Singh esetekben sem kapnak Egyesült Királyságbeli polgárok megfelelő jogokat, hanem másodosztályú polgárok, uniós polgárokként kezelik őket. És aztán azt hiszem, hogy van itt egy másik dia is. Köszönöm szépen, na pont erre gondoltam. 2012 előtt a kettős állampolgárokat britként kezelte. Volt egy McCarthy-ról nevű eset, amikor is egy brit nem brit állampolgár, aki ír állampolgár is volt, de ezt uniós jogokat soha nem gyakorolta. És, az, és azt arra jutott az Egyesült Királyság, az Európai Bíróság döntésére hivatkozva, hogy nincsenek már uniós jogai. 2016-ban ö, definiálta így, hogy az EGT állampolgár azt jelenti, hogy olyan LGT állampolgára, aki nem brit állampolgár. És ez és aztán rájöttek, hogy egy idős édesanyja, aki Kolum- Kolumbiában lakik, majd nem fog tudni meglát jönni, mert hogy már mert hogy már nem vonatkoznak rá az eltartott családtagnak biztosított jogok, hanem más definíció alá esik a bevándorlási szabályok szerint. Aztán, hogy elvesztik a már megszerzett, már meglévő jogaikat a, a családtagok, az, az Egyesült Királyságban élő családtagok. És ugye itt arról beszélünk, hogy szét ö, szakítjuk a családtagokat, hogyha a, a, ha az ember feladja a, a francia ellenpolgárságát a brit kedvéért, akkor a kolumbiai házastárs tartózkodása illegálisá válik. és egy bizonyos jövedelem mi szintet határoznak meg, 18.600 fontot arra az esetre, hogy bizonyítsa, hogy ő el tudja tartani magát. A bevándorlási szabályok a felnőttkorú eltartott hozzátartozókra vonatkozóan ami a 2004 38-as LK rendelet, LK e irányelvre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy akkor csatlakozhatunk hozzá, hogy 21 éves korig bárki csatlakozhat család tagként. Vagy a család, a, az élettárs, házastárs eltartottjai is ugyanígy csatlakozhatnak, hogyha még eltartottak, de már elmúltak 21-ek csak elnök, csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez mind elérhető lesz online az ülésünk után, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem tudott mindent leírni. Nos, akkor folytatnám. Tehát, ha 18 évesek elmúltak, mindegy, hogy milyen fokú rokon, gyermek vagy szülő, de hosszú távon ápolni kell ahhoz, hogy napi szinten a napi, életét, napi életvitelhez ápolásra van szüksége, de ez nem lehetséges a származási országban, mert az ott vagy nem elérhető, vagy nem tudja megfizetni, de brit állampolgárként biztosítani kell, azt, hogy ezt, ezeknek a költséget ki tudja fizetni. Akár olyan országban is, amelynek sokkal drágább az egészségügyi ellátás, például az Egyesült Államokban. És ez azt jelenti, hogy egyszerűen leválasztjuk a, a, a családtagokat. És ez része a Brexit által támasztott kihívásoknak, és nincs kétségem afelől, hogy a nyolcas cikk értelmében ezt akár vissza is utasíthatják. Tehát pontosan szembe megy a személyek szabad mozgások irányelvével. amelyeket itt leírtunk, hogy amelyek, akik eltartottak, vagy ö, eltartottak és együtt élnek, egyháztatásban élnek. Kérem a következő diát. A másik fajta eset, ahol nagyon keményen lép fel a, az Egyesült Királyság, ez a Surinder Singh esetek, ez pedig az ö, Egyesült Királyságbeli polgárok uniós államban. Ugye a, a felhofstatúr által leírt harmadik kategóriába esnek, hiszen már megszerezték jogszerint az uniós polgárság, polgársággal járó jogokat. Most visszatérnek az Egyesült Királyságba, de 25 évvel ezelőtt az, e, az Európai Bíróság azt mondta az, a brit kormánynak, hogy ezekre nem az, a brit, nem a nemzeti, hanem az uniós jogok vonatkoznak. És azt mondta, hogy nyugodtan lehet jobb ellátást biztosítani a saját polgároknak, de nem lehet kevesebbet a az úriósoknak sem. És a tagadás abban áll, hogy a 2016-os bevándorlási szabályozásban még inkább bekeményített a kormány, hiszen különböző rendelkezések vonatkoznak az, az uniós polgársággal rendelkező Egyesült Királyságbeli polgárságokra, mint aki más. Tehát nem úgy kezelik őket, mint mondjuk egy francia állampolgárt, aki csak éppen most költözött oda munka céljáról. E, tehát brit polgár, aki élt a szerződés által biztosított jogaival egy LGT államban, közvetlenül mielőtt visszatért volna a, az Egyesült Királyságba. Tehát az ember mást is csinált közben, akkor azt mondják, hogy nem, csak brit állampolgárként kezeljük, mert hogy elvesztette az, a, az uniós jogait. És ez nem követelmény, és azt írja elő, hogy valós legyen a tartózkodása az EGT államban. azt mondták akkor a britek, hogy jó, akkor elmegyek három hónapra Írországba, dolgozok, és, és akkor megtartom az uniós polgárságomat. És erre a brit kormány azt mondta, hogy az már pedig nem megy, ö, nem uniós polgár, tehát nem is fogunk úgy kezelni. Tehát kitalálták ezt a valóság tartalmi vizsgálatot, a hitelességi vizsgálatot, és láttam én is eseteket, ahol a család egy része Írországban tartózkodik, másik része Egyesült Királyságban, iskolába járnak, stb. De a kormány azt mondta, hogy nem, az egész család életvitele szerűen nem tartózkodik ott, ahol kell, tehát nem élhetnek testületileg ezekkel a jogokkal. És hogyha megnézzük a következő szlájdot, következő diát, akkor azt mondom, hogyha hogy csak azért költözött egy EGT országba, hogy meg, megkerülje ezeket a bevándorlási szabályokat, tehát nem részesülhet ennek előnyeiből. Ezzel aláássa az uniós jogot, és ugye ezzel nem ismeri el azt a bíróságát, és elismert elvet, hogy igenis számít az indíték. Tehát a tárgyalások során nagyon valószínű, hogy ezt az álláspontot fogja képviselni, hogy az a brit polgárok uniós jogai nem számítanak, ők csak brit állampolgárok. És aztán a következő két dia, ami elérhető online is, hogy igenis utaltak eseteket, vittek eseteket a, az, a bíróság elé, az Európai Bíróság elé, például a Szerindelszing esetet, eset, tehát és azokat a kérdéseket, hogy vajon elveszítjük-e az uniós jogainkat azzal, hogyha brit állampolgárságot kérünk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a szerződés által biztosított jogok érté értelmében ezek a jogok ne tudjanak elveszni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a következő előadónk Charlie Jeffrey, aki az Edinburghi Egyetem professzora, és most megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy felszólalhatok a mai meghallgatáson. Azt kérték tőlem, hogy az Erasmus Plus-ról beszéljek. A diák mobilitási programról, amelyet az Európai Unió hozott létre, és amely most ünnepli a 30. évfordulóját ebben az évben. Meg tudom osztani önökkel az Edinburgh Egyetem tapasztalatát, illetve általános észrevételeket is tennék. Először is egy iróniára szeretnék rámutatni, ugyanis most fontoljuk annak a lehetőségét, hogy az, Európai, hogy az Egyesült Királyság távozzék az Erasmus programból, miközben ennek a 30. születésnapját ünnepeljük, egy olyan programról van szó, amelyet egy brit állampolgár hozott létre. Az egyik Howard Kerry Jones, egy brit köztisztviselő az elsők között az, egyes, az Európai Unióban, aki 1973-ban az Európai Bizottságban dolgozott, ami akkor még az Európai Közösség volt. Egy kísérleti programot hozott létre, ami aztán 1976-ban nőtte ki magát az Erasmus programmá szerettem volna ezért megemlékezni róla, és az ő kitartásáról. Ugyanis Howard Carey Jones felismerte, hogy mi, az egyetemek, valamint a körülöttünk levő társadalom sokkal gyorsabban és hatékonyabban szívjuk magunkba, és terjesztjük az információt, a tudást, az embereken keresztül különböző helyekről különböző helyekre. Az Edinburgh Egyetem, és azt hiszem, hogy ez elmondható az Egyesült Királyság, az Európa Unió és a világ egyéb egyetemeiről is. Az Erasmus Plus program támogatja ezt a kölcsönhatást, ezt a mozgást. Ez eh, nem csak eh, a diákoknak kedvez, hanem a társadalom egészének és ezt megkockáztatni, ahogyan azt a Brexit-tel kapcsolatos referendum tette, ami véleményünk szerint egy probléma, de nem csak az egyetemeknek és a diákoknak, a hallgatóknak, hanem a társadalom egészének. Később visszatérek még erre. Ez egy széles körben osztott nézet egyébként. Először is megosztani önökkel néhány adatot. 2000 2020-ig az egész Európai Unióban kb. 5,5 millió diák vett részt az Erasmus Plus programban, ami egy óriási szám. Az éves részvételi ráta az Egyesült Királyságban kb. 16 ezer diák, aki különböző programokon keresztül máshova megy, és kb. 17 ezeren jönnek. Tehát látják, hogy többen jönnek az Egyesült Királyságba, mint ahányan innen máshova mennek tanulni. Az Erasmus ugyanígy a alkalmazottak mobilitását is elősegíti, hiszen a professzorok részt vesznek más egyetemek munkájában, ez pedig jelentős mértékben támogatja az akadémiai munkát. Ami az Edinburgh Egyetemet illeti, az utóbbi 30 évben kb. 12 ezer diákunk vett részt és élvezte az Erasmus program előnyeit, és ennél többen jöttek az Erasmus támogatásával az Edinburghi Egyetemre. Mi vagyunk a fő Egyesült Királyságbeli Egyetem, ahova a legtöbb külföldi diák jön. Körülbelül 205, 205 e, megállapodásunk van más egyetemekkel, és kiterjesztjük ezt a nemzetközi mobilitási megállapodáson keresztül más országokba is. 99 mechanizmust támogatunk, és ezen mechanizmus finanszírozásának 20%-át biztosítjuk az Egyesült Királyság számára, és ez azt is jelenti, hogy az Erasmus a legfontosabb nemzetközi diákcsere és mobilitási programunk. Gyakorlatilag az, egyes, az Európai Unióban minden egyetem ugyanezt mondhatná. Mi az előnye ránk nézve ennek a rendszernek? Az Egyesült Királyságbeli egyetemek egy Erasmus hatás felmérésben, hatástanulmányban vettek részt a tavalyi év során, és ebből az derült ki, hogy a hallgatók jobb egy eredményeket érnek el, ha részt vesznek ilyen programokban, kevesebbek lesznek közülük munkanélküliek, és gyakran a fizetésük is magasabb az egyetemi tanulmányok elvégzése után. A megkérdezettek 71%-a azt nyilatkozta, hogy amíg részt vett az Erasmus Csere programon, olyan képességekre tett szert, olyan készségeket sajátított el, amelyeket a részvétel nélkül nem tudott volna elsajátítani. 89% azt mondta, hogy jobban megismert más kultúrákat, 90%-a úgy vélte, hogy a munka perspektívái, kilátásai, esélyeik javultak. Ezek nagyon jelentős adatok. Hogyha ezt kivetítjük arra az 5,5 millió diákra, aki részt vett az Erasmus programban az elmúlt 30 évben, akkor ez óriási előnyt, óriási hasznot jelent a társadalomra nézve. Nem tudom egyébként, hogy mindezt hogyan számítják ki, de van egy becslés, amelyből az derül ki, hogy az Erasmus körülbelül egy millió gyermeket, kisbabát is eredményezett. Ami a diákokat illeti, különböző vallomások, vallomások vannak itt előttem. Ez egy fantasztikus év volt, és mindenkit arra biztatnék, hogy vegyen ebben a, ezen a programon részt. Az ösztöndíj mindenki számára hozzáférhető. Az Erasmus plusz támogatást nyújt hátrányos helyzetű diákoknak, akik családja esetleg nem tud támogatást nyújtani, a plusz költségeket a tanulmányok során nem tudja felvállalni egy másik vallomás. Külföldre menni az erasmus volt a legjobb döntés volt, amelyet valaha meghoztam. Önállós, önállóvá váltam, beleszerettem egy, egy lányba, és nagyon sokat segített a tanulmányaim során nagyot lendített a tanulmányaimon, harmadik vallomás a foglalkoztatási esélyeimet jelentősen javította, mert most már jól beszélek franciául, spanyolul és olaszul, ami nagy vonzerő a munkáltatók számára, és ez azért is fontos, mert a britek általában borzalmasan beszélnek idegen nyelveket, hát ez lehet, hogy igaz. És az utolsó vallomás, kérem, ne engedjék, hogy a Brexit tönkre tegye a jövő fiataljai számára ezt a ezt a remek lehetőséget valóban. So what next? És uh, hogyan tovább? Mit tegyünk? Hogyan uh, tudjuk ezen erőnyök uh, nagy részét megőrizni? A szándék számunkra az Edinburghi Egyetem számára és a többi egyetem számára is az, hogy továbbra is teljes körű részvételt biztosítsunk az Erasmus programban. Szeretném idézni a miniszterelnök ezzel kapcsolatos nyilatkozatát abból a beszédből, amelyben felvázolta a Brexit tárgyalások szempontjából a fő 12 pontot. Ő azt mondta, hogy azt akarom, hogy vonz erő legyünk, és vonzzuk a nemzetközi tehetséget. Nagyon jó, hát a diákok nemzetközi tehetséget jelentenek. Azt mondta, hogy lesznek olyan európai programok, amelyekben részt akarunk majd venni. Amennyiben ez így lesz, észszerű lenne, hogy megfelelően hozzájáruljunk ezekhez. És azt is mondta, hogy nagyon szívesen együttműködünk továbbra is fő tudományos kutatási kezdeményezésekben európai partnerinkkel, tehát tehetség, részvétel, illetve az ehhez való hozzájárulás, anyagi hozzájárulás a tudományra és a kutatás hangsúlyozása. Azt hiszem, hogy itt az európai kutatási programokról van szó, nem pedig az Erasmusról. A mi célunk az, hogy az Erasmus ugyan ebbe a kategóriába tartozon, és ugyanilyen prioritást élvezen a kormány számára. Lehet, hogy van, aki azt mondhatná, hogy ez csak mazsolázgatás, ki válogatjuk a legjobbakat, de nem akarjuk elfogadni az ezzel járó kötelezettségeket. Én ebben nem hiszek, én ezt nem így látom. Ha kimazsolázgatunk valamit, az azt jelenti, hogy csak az egyik oldal előnyeit veszük figyelembe, de az Erasmusban való részvétel közismerten előnyös mindkét fél számára, Európa szerte, függetlenül attól, hogy az Egyesült Királyság teljes jogú tagja-e az Uniónak. Azt hiszem, hogy Európa szerte az egyetemek támogatnák azt, hogy az Egyesült Királyság továbbra is teljes jogú tagja legyen az európai, az Erasmus programnak és véleményem szerint ennek részben az is oka, hogy mindannyian elismerjük, hogy az emberek és a gondolatok szabad mozgása előnyös, ez elősegíti azt is, ami az egyetemeken folyik, de emellett ott van még az angol nyelv használata is, és ellen kell mondjak az Európai Bizottság elnökének, illetve annak, amit a közelmúltban az angol nyelven kapcsolatban mondott. Szerintem az angol nyelv nem fog eltűnni, megszűnni, szerintem nagy lesz továbbra is Európa szerte a kereslet, illetve az igény arra, hogy az Egyesült Királyságban tanuljanak angol nyelvet. Ez mindkét fél számára előnyös. Lehet, hogy ezt az eredményt nem fogjuk elérni, nem tudom, hogy alakulnak majd a tárgyalások, de mi az alternatíva? Svájc például felállított egy modellt, egy párhuzamos rendszert, amely talán az Egyesült Királyságban is alkalmazható lenne, talán Skócia számára is, figyelembe véve sajátosságait. Jó lenne érdemes tudni, hogy Skóciában a rektorok, illetve az egyetemi diákok egy kiáltványt adtak ki, a tehetség mobilitásának támogatása érdekében, és ez körű támogatást kap Skóciában. Tehát valami hasonlót megtehetnénk, de ezzel az Erasmus mindenképpen veszítene, hiszen nagyon komoly vonzereje van, egy, ez egy márka név gyakorlatilag. És a Brexit után persze az Egyesült Királyság költségvetésére további terhek nehezednek majd, hiszen a mezőgazdaságban dolgozók is támogatást igényelnek, tehát azt hiszem, hogy nem számíthatunk ilyen eredményre. Ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy minden egyes egyetem saját maga egyénileg támogathatja az, a nemzetközi mobilitást. Mi az Edinburgh Egyetem már elindultunk ezen az úton, hiszen azon diákok, akik 2018-ban az egyetemünkre jönnek olyan szakokon, amelyek tartalmaznak egy kötelező külföldi tanulmány utat az Erasmus keretében, biztosított, megígértük számukra, hogy biztosítjuk ennek költségeit, amennyiben nem leszünk már képesek akkor részt venni az Erasmus programban. Ha mindenki ezt tenné, akkor nagyon nehéz lenne a helyzet, óriásiak lennének a különbségek az egyetemek között, és nem lennének egyenlő lehetőségek, esélyek a diákok számára sem. A hátrányosabb helyzetű diákok lesz, lennének azok, akik különösen sokat veszítenének. Tehát ezek nem jó alternatívák. Éppen ezért az egyetemi berkekben egyértelmű az a nézet, hogy a teljes körű részvétel az Erasmuson belül kulcsfontosságú prioritás kell, hogy maradjon. Köszönöm. Our next speaker is Julia On- A következő hozzászólónk Julia Onslokol, aki a jogi piacokkal foglalkozó csoportvezetője és a globális bevándorlással foglalkozó részlegigazgatója a PricewaterhouseCoopernél Londonban, és egyébként az adókérdésekkel foglalkozik a Brexitben, de egyébként a londoni polgármesternek Brexittel kapcsolatos tanácsokat adó testületnek is tagja. Um, Köszönöm szépen. Ahogy ön is mondta, én vezettem a PWC globális bevándorlással foglalkozó részleget. Vezető szerepünk van a piacon, a londoni polgármesternek is tanácsadó testületének is tagja vagyok, és nagyon örülök, hogy megoszthatom a tapasztalatomat önökkel. Elengedhetetlenül fontos, hogy az európai parlamenti képviselők is részt vegyenek ebben a párbeszédben, amely a vállalatokat, vállalkozásokat érinti. A migrációs hálózatban több mint 1600 szakértő vesz részt, több mint 21 országból, és van a PWC-nek globális csoportja, ez az összes szolgáltatás tartozik. Az én feladatomból adódóan nagyon tisztán látom, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a vállalkozások a Brexit-tel kapcsolatban. A népszavazás után több ágazatból is megkerestem vállalkozásokat, a startupoktól kezdve egészen a nagyvállalatokig mindenféle méretű vállalkozás képviselőivel beszéltem. Néhány témát gyűjtöttem össze, amelyeket szeretnék megosztani önökkel, ezek tükrözik ugyanis az eszmecserét a vállalkozásokkal. A vállalkozások megpróbálják beazonosítani a meglévő Európai Uniós alkalmazottaikat, és azt, hogy milyen hatása lesz a migrációs rendszer változ, bevándorlási rendszer változásainak arra, hogy ők milyen munkaerőt foglalkoztathatnak. Korábban nem kaptak információt, megpróbált mindenki széles körben adatokat gyűjteni annak érdekében, hogy folytathassa az üzletmenetét. Még az 50-es cikk életbe léptetése előtt az Egyesült Királyságban nagyon sok vállalkozás már igyekezett támogatni az Európai Uniós állampolgárokat a dolgozói között, mindenféle workshopot, szemináriumot szervezett a számukra, és igyekezték fel, igyekeztek feltárni azt, hogy mit lehet tenni. Ugyan az EU állampolgároknak nem szükséges regisztráltatni azt a tényt, hogy ők uniós jogaikat gyakorolják az Egyesült Királyságban. Az ilyen kérelmek száma ugrásszerűen megnőtt, ugyanúgy, mint az állandó tartózkodást, tartózkodási rendben nyújtott kérelmek száma is. A vállalkozások tehát vagy ö, információt, pró, információval próbálják ellátni a dolgozóikat, vagy akár még a kérelmeiket is támogatják. A klienseink visszajelzése pozitív volt, mert a munkaerő ezen része úgy érezte, hogy értékelik, és komolyan veszik a helyzetét. A London First-tel egy közös jelentést adtunk ki. A, nézzünk szembe a tényekkel, a Brexit hatása Londonra és az állampolgárokra. Nagyon szívesen adok ebből a jelentésből, van nálam néhány példány. A jelentés egyedülálló, mert a PWC az Országos Statisztikai Hivatal laboratóriumához is hozzáférést kapott, az Egyesült Királyság munkaerejével foglalkozó adatokat vizsgálhattuk, Londonra fókuszálva. A londoni munkaerőt 2005-től 2015-ig vizsgáltuk. A jelentésből kiderült, hogy általánosságban véve minden migráns dolgozó 46 ezer font sterlinggel járul hozzá évente a londoni gazdasághoz. Ez egy bruttó hozzájárulás, és emellett 1,8 millió migráns dolgozó van, tehát ez azt jelenti, hogy 83 milliárd fontról van szó, ez majdnem egy negyede a londoni GDP-nek. A migránsok hatását is elemezték az egyes gazdasági szektorokban, és öt fő szektor érintett a leginkább én ma az építőiparról, a pénzügyi ágazatról, illetve az egészségügyről fogok beszélni. Az építőiparban 300 ezer dolgozó van Londonban, akiknek a fele migráns. A, az Egyesült Királyságban születettek ötöde nyugdíjba vonul az elkövetkezendő öt évben, és eközben az építőipar egyre nő, egyre több. Az építőipari projekt, a lakásépítés, és így tovább. A gyakornoki pozíciókat sem tudják betölteni, és ez nagyon komoly gondokat okoz. Az egyik vállalat vezetője azt mondta nekem, hogy súlyos hiány lehet, 230 ezer ember hiányozhat ebből a szektorból 5 év múlva. A pénzügyi ágazat londoni, a londoni gazdaság egyhatodát teszi ki, körülbelül 1,1 millió főt foglalkoztatnak az Egyesült Királyságban, és 293.300 fő van ebből Londonban. A, gyakorlatilag a dolgozók 15%-a Európai Uniós állampolgára. Gondolom el tudják képzelni, hogy a pénzügyi ágazatban dolgozó vállalatok igen komolyan aggódnak ezen emberek sorsa miatt, különösképpen azoké miatt, akik vezető, szerepe, vezető pozíciókat töltenek be, hiszen őket fejvadászok keresik nem csak az Egyesült Királyságban és Európában, hanem szerte a világban. 1,2 millió dolgozót foglalkoztat a brit egészségügy, ebből 173 ezeren vannak Londonban. Az Egyesült Királyságban kb. 12%-a a azoknak a munkahelyeknek az egészségügyben, amelyet az Európai Uniós állampolgárok töltenek be, Londonban ez 25 százalék. Az orvosokból 13 százalék az Európai Uniós állampolgár. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi egészségügyi rendszerünkben milyen fontos szerepet játszanak az EU-s állampolgárok. 35%-a az ilyen trösztöknek a brit egészségügyben aktívan rekrutál külföldről. Nagyon pozitív tehát az a hozzájárulás, amelyel a migránsok a brit gazdasági növekedést támogatják és nagyon örülök annak, hogy az Egyesült Királyságban, illetve a 27 EU-s tagállamban is elhangzott, hogy az emberi jogok és az EU-s állampolgárok jogai az Egyesült Királyságban prioritást jelentenek. Nagyon örülnék, hogyha ezt a tárgyalásokon is megtapasztalhatnánk, nem csak a dolgozók, hanem a vállalkozások is nagyon örülnének ennek a vállalkozások is azt a gondolatot támogatják, hogy szakaszos legyen az új szabályok bevezetése, hogy ne legyenek problémák, és azt is hallottuk, hogy a Brexitre való felkészülés e szempontból hosszas előkészületeket igényel. Az állampol- EU-s állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, azt várják, hogy a jogaikat világosan fogalmazzák meg, illetve a jogorvoslati mechanizmust is léptessék életbe. Nagyon fontos ebben a vitában a világos fogalmazás és az átláthatóság. Michel Barnier-vel egyetértek, hogy egy külön megállapodás megkötése könnyű és nagyon összetett ugyanakkor, de biztos vagyok benne, hogy ezt sikerül majd megkötni. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, and... Köszönöm szépen, és a utolsó előadónk Jonathan Portes, aki a közgazdaság tudomány és a közpolitika professzora, a King's College politikai gazdaságtan tanszékéről Londonból. Parancsoljon! Jó napot kívánok, és szeretném megköszönni a meghívást, hogy itt lehetek. Sokat elmondtak az előttem szólók abból, amit én is szerettek volna, főleg a részletekkel kapcsolatban, és tudok azonosulni az észrevételekkel, főleg ami Dörfel úr által leírt jogi helyzettel kapcsolatban, illetve a pszichológiai politikai helyzettel kapcsolatban, hogy az hogyan érintheti az állampolgárokat, illetve az gazdasági érveket, amelyeket Julia itt a bal oldalamon mondott el. Tehát azt fogom tenni, hogy megpróbálom megpróbálom egy kicsit általánosabban, egy közpolitikai szempontból leírni azt, hogy hogyan nézhet ki a további út, merre tovább. Nem csak önök számára, az Európai Uniós, Európai Parlamenti képviselők számára, hanem a bizottság számára, tagországi kormányok számára az EU, 27 ben de leginkább a, a brit kormány számára. És legfőbb ideje, hogy a felek összeszedjék magukat, hogy őszinte legyek, és tényleg megpróbálják megoldani ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy ezt a diát már átbeszéltük, a következőt is elolvashatja mindenki ezt a statisztikát online. Na, és akkor nézzük a jelenlegi álláspontot. Igazából ez a helyzet, ami most előállt, ez a felfordulás, ezt lehetett tudni előre. És ezt a szavazás előtt, ugye amikor azt mondták, hogy, hogy nincs miért aggódni, hát ezek a homokba dugták a fejüket, és sajnos igazam lett. Sajnos azóta, és meg akkor is mondtam, hogy az, ad, az igazgatási nehézségek a tartózkodás igazolásával kapcsolatban, és a jogi bonyolultság és összetettség, ami a családi jogokat illeti, amiről John Dorful is beszélt, ugye a házastársak esetén, sajnos azóta nem csak, hogy a, se az Egyesült Királyság, se az Unió nem tett semmit azért, hogy ezt megoldja, hanem gyakorlatilag bizonyos tekintetben sokkal rosszabb a helyzet. Az EU 27 ország nem volt hajlandó teljesen világos politikai nyilatkozatot tenni, vagy szakértői vitába bonyolódni. E, elnök, elnézést kérek, egy kicsit lassítson le, hogy hogy tolmácsok tudják végezni a dolgaik, dolgukat, hiszen angolul ugyan mindenki tud, de azért így elég nehéz lenne. Tehát em, én értem a politikai eh, motivációt emögött, hogy nem akartak ö, részletes ö, vitát folytatni, de az, hogy nem akartak ezzel foglalkozni az Unióban. Ez, ezzel mondhatta az Unió azt, hogy ők, hát ők nem tehetnek semmit, ameddig el nem kezdődnek a tárgyalások. És ez egy nagyon kényelmes kifogás arra, hogy foglalkozzunk ezekre, ezekkel a bonyolult kérdésekkel, amit már az előttem szólok is leértek. Sőt, az, hogy az EGT állampolgárokat, akik szerették volna beegyeztetni a tartózkodási jogukat, teljesen érthető módon, megnehezült a helyzetük, és egyre nagyobb aggodalomra ad számukra okot, és okuk is van rá, hogy őszinte legyek, hiszen az EGT állampolgárok nem nagyon bízhatnak abban, hogy a, a brit kormány vagy az unió, főleg a brit kormány be is tartja az ígéreteit, amit korábban tett. A tárgyalási útmutatások nagyon is üdvözlendő pozitív lépések, de gyakorlatilag bedőlnek az a brit kormánynak, és, által, és széles körben általában garantálják a jogokat. Tehát úgy gondolom, hogy természetesen, és ez fontos hangsúlyozni, hogy a bizottság javaslata pontosan az, amit Bromis Johnson ígért a brit állampolgároknak és az uniós állampolgároknak az Egyesült Királyságban a választás, a szavazás előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan azoknak az álláspontját sikerül megvalósítani, akik most kormányon vannak. Az Egyesült Királyság álláspontja azonban nem világos. És örülök annak, hogy ezt elmondták sokszor, és őszintén mondták, hogy valóban szeretnék biztosítani az ott lakók, ott tartózkodók jogait viszont kölcsönösségi alapon. De azzal kapcsolatban már egészen ködösek a dolgok, hogy milyen jogi garanciák lennének ezekkel a jogokkal kapcsolatban, főleg a családot illető jogokkal kapcsolatban. Hogy milyen politikai elkötelezettség van például a kölcsönösségi alapon biztosított egészségügyhöz való hozzáféréssel kapcsolatban. amelyet a hazai jog tud garantálni. Nos, hol állunk most? Szerintem az uniós javaslat egy jó kiindulási pont, de szerintem hasznos lenne, hogyha két területen elismerni az Unió az Egyesült Királyság jogos agályait. Először is, hogy az EGT polgároknak több jogai vannak, mint az Egyesült Királyságbeli állampolgároknak, ha a házastársuk nem EGT polgár, és ez nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a Brexit után nekik miért lesz több joguk, mint az Egyesült Királyságbeli polgároknak, brit állampolgároknak. Persze ezt meg lehet oldani, hogy a brit polgárok jogait is kiterjesztjük, de hát ugye ez jogi nehézségeket fog okozni a kormány számára. Nem azt mondom feltétlenül, hogy ez eleve elvetendő, de azt el kell ismerni, hogy itt jogos aggájai vannak ezzel kapcsolatban a brit kormánynak. Másodszor, hogyha fenntartjuk a, a korlátlan, határozatlan joghatóságát az Európai Bíróságnak az Egyesült Királyság fölött, hát az, az nem valószínű, hogy fog menni hiszen valamiféle ilyen szupranacionális felügyeletet képzelünk el, az E27 esetén érthető. De egy olyan bíróság, amely nem képviseli már az Egyesült Királyságot, méghozzá ennek akár száz évig tartó joghatóságát is korlátlanideig meghosszabbítani, ez nem valószínű, hogy menni fog. Ezeknek a kérdéseknek a megoldása mindkét oldalról konstruktív és azonnali lépéseket igényel, és én azt javasolnám, hogy először is azonnal kell lépni, rögtön azután, hogy június 8-án elkezdődnek a tárgyalások. Először is közös politikai állásfoglalást kell elfogadni, amiből teljesen világosan látszik, hogy mindenki egyetért abban, hogy az új rendszernek vannak alapvető minimum követelményei, amely az, az 50. cikk életbeléptetésének napján különösebben bürokratikus és szükségtelen eljárások nélkül a jogait tudjuk garantálni a Brexit után is. Anélkül, hogy ezt a megállapodást megelőlegezném, de e, vagy, vagy ezt valahogy megítélném, azt gondolom, hogy ennek kölcsönös bizalmon kell alapulni, és konstruktívnak kell lenni a tárgyalásoknak. Aztán a visszakilépési megállapodás, főleg a pénzügyek tekintetében megállapodásra kell jutni, és ez nem fogja alásni az uniós iránye, az uniós alapelveket, de ezek meghatározzák a jövőbeli kapcsolatot a Brexit után is. az Egyesült Királyság egyoldalúan fel kell, fel kell függetnie a jelenlegi állandó tartózkodási eljárásokat, az új kivá követelményeknek nem szabad, hogy be tartalmazzanak olyan követelményeket, amelyek most nehezednek a tartózkodókra, amelyeket most követel meg a belügyminisztérium a, a kérelmezőktől. Például, hogy rajtuk legyen a bizonyítás terhe hogy ők valóban ott tartózkodnak. De most hogy fog kinézni a végső megállapodás? Azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon sok dolgot figyelembe kell venni, és ezt, és nem hiszem, hogy nálam lenne bölcsek köve, amivel mindent meg lehet oldani, de először is mindenki, aki a Brexit napján az a Brexit napján az Egyesült Királyság lakója, vagy legalább két év ott tartózkodik, ami azt jelenti, hogy a Brexit napja, az 50. cikk életbeléptetésének napján is új státuszt, új helyzetet, jogi helyzetet kell neki biztosítani. Erre szabadon értelmezhetően az LGT állampolgároknak is joga, joga lenne, és ugyanígy ez vonatkozna a Brexit után 5 évvel is. És hasonlóan vonatkozna ez az Egyesült Királyságbeli e, polgárokra. Ami azt jelenti, hogy fenntartható lenne az Európai Bíróság joghatósága bizonyos kérdésekben, és ez megnyugtató megoldás lenne mind az uniós polgárok számára, akik nem szeretnék, hogy egyoldalúan döntsön a brit kormány, anélkül, hogy az, az Európai Bíróság joghatósága fennmaradna, és ezután, ut ez öt év után azok, akik még mindig ott tartózkodnak, akkor választhatnak, hogy vagy ö, állampolgárságot szereznek, és akkor azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy kezelik őket, mint a brit állampolgárokat, vagy tartós, tartós tartózkodási, állandó tartózkodási engedélyt fognak kapni, ugyanolyan szabályok szerint, amelyek az LGT országok állampolgáraira vonatkozik, vagy bármilyen más harmadik országbeli kormányra azt javasoljuk, hogy ismerjék, azt javasolnám, hogy ismerjük el külön hát, joghátrányok nélkül a kettős állampolgárságot, ami azt jelenti, hogy senki nem vesztene el semmiféle szerzett jogot, főleg nem az eredeti állampolgársága vonatkozóra vonatkozóan, sem most, sem később, sem britet, sem mást. Tehát nem hiszem, hogy nálam lenne mindenre a válasz, de azt hiszem, hogy ami egyfajta kompromisszumot jelenthet mindkét oldalra nézve, az, hogy hallgassuk meg az embereket, hogy ők mit gondolnak, akik közvetlenül érint, akiket közvetlenül érint, hogy mi az, amit szeretnének változtatva vagy változatlanul látni, és mit lehet a nemzetközi jog alapján garantálni számokra. Tehát lezárásként az Unió és a, az Egyesült Királyságnak felelőssége tartoznak az állampolgárok felé, akik jó hiszeműen szeretnék gyakorolni a szabad mozgásra vonatkozó jogaikat. Tehát itt ez csapnivalóan rossz munkát végeztünk eddig, és éppen ezért a tárgyalások megkezdésével ezt a helyzetet lehetne orvosolni. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen! Most pedig elérkezett az idő számomra, hogy a szakértőkhöz forduljak és megköszönjem a hozzászólásaikat. Nagyon fontos és rendkívül bonyolult kérdéseket világítottak meg, most pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy meghallgassuk a mm, petíció benyújtóit, Besó és Wilkinson asszonyt, akik éltek azzal a joggal, amely minden európai polgár joga, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságához forduljanak. Itt vannak ma velünk, és nagyon örülök, hogy eljöttek. Most pedig kérem, hogy ismertessék a helyzetüket, illetve a kérésüket. Először is Liona Bensót fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a parlamentnek és a petíciós bizottságnak, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Amikor a petíciómat benyújtottam a Brexit-tel kapcsolatos népszavazás követően, el sem tudtam volna képzelni, hogy egy nap majd itt leszek, és megvitathatom ezt mindannyiukkal. Az európai jogszabályok lelkes híve vagyok, és az Európai Unió lelkes híve vagyok évek óta, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés most számomra. Ugyanígy nagy megtiszteltetés számomra azt mondani, hogy brit állampolgár vagyok, ugyanis az állampolgárság mellett az Európai Unió polgára is vagyok. Éppen ezért a petíciómban azzal érvelek, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia a britek érdekei mellett, akik az Egyesült Királyságban élnek, miközben a tárgyalásokat folytatja, hiszen mi azzal szembesülünk, hogy az európai polgárságunkat elveszítjük. A bíróság elismerte, hogy az uniós polgárság egy olyan alapvető státusz, amely mindenkit megillet, és ez a polgárság számos kiegészítő jogot, illetve védelmet jelent számunkra, amelyek rendkívül értékesek és fontosak. Zimbrano esetében, az Zimbrano ügyben a bíróság azt is elismerte, hogy semmilyen határon átnyúló elem nem szükséges ahhoz, hogy hivatkozzunk arra, hogy az európai jogszabályok érvényesek az európai állampolgárokra. Éppen ezért kötelesség minden európai polgárt védeni a tagállamokban, beleértve mindazon brit polgárokat, akik az Egyesült Királyságban élnek, és akik most elveszítik, arra kényszerülnek, hogy elveszítsék uniós polgárságukat. Az, Európa, az Egyesült Királyságbeli népszavazás eredményeképpen a szavazók 52%-a távozás mellett döntött, 48%-uk pedig az unióban szeretett volna maradni. Ez az eredmény csak azon felnőttekre vonatkozik, akik a szavazó urnához járultak, de nem veszi figyelembe minden brit uniós polgár véleményét, ugyanis az ő körükben sokan vannak 18 év alattiak. Ez pedig azt jelenti, hogy jelentős azon európai polgárok száma, akik vagy nem hallathatták hangjukat azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság távozzon -e az Unióból, vagy úgy döntöttek, hogy maradjon az Unióban. A Brexit következményei az Egyesült Királyság állampolgáraira nézve az, hogy megszűnik a szabad mozgáshoz való jogunk, ami a legalapvetőbb jog a szerződések értelmében. Ugyanígy már nem rendelkezünk a karta, az alapjogi karta értelmében az alapvető jogaink védelmével, nem élvezhetjük ezt a jogot, és európai polgárként elveszítjük ezen státuszunkat, amelynek alapján ezen jogokkal rendelkezünk. Az Európai Unió elveszít egy tagállamot, és az egyre szorosabbá váló unió és csorbát szenved. Mit lehet tenni? Egy megállapodást lehetne elérni annak érdekében, hogy egy átmeneti törvény lépjen életbe, amely biztosítja az összes Egyesült Királyságbeli állampolgár számára az európai jogok további élvezetét. Amennyiben az Egyesült Királyság távozik az Unióból, a megoldás talán az, hogy legyen egy konkrét időpont, amelytől kezdve az ezt követően születendő brit állampolgár, vagy aki ezt követően szerzi meg a brit állampolgárságot, már nem rendelkezhet az uniós polgársággal járó jogokkal. Az Egyesült Királyságban lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgársághoz képest más jogokkal rendelkezzen egy személy, attól függően, hogy hol és mikor született. Egy megállapodás lehetővé tenni az összes jelenlegi brit állampolgárnak, hogy megtartsa uniós polgársággal való jogát. Ez persze nem jelent egy jobb megoldást a távozás szempontjából, és ez nem ösztönzi a többi tagállamot sem arra, hogy elhagyja az Európai Uniót, ugyanis a jövőben ez már nem szolgálja a brit állampolgárok érdekét. Mi leszünk az Európai Unió elvesztett gyermekei. Egy ilyen megállapodás amelyen keresztül az Európai Unió kiáll az összes állampolgár mellett, bizonyíthatja, hogy az Európai Unió mennyire kész valóban kiállni a szerződésekben megfogalmazott jogok és értékek érvényesítése mellett. A tagsággal való előnyök egyértelműek. Ha egy uniós, uniós polgárként tudjuk, hogy az Európai Unió határozottan kiáll a jogok tiszteletben tartása mellett a végsőkig a kormányunk, a nemzeti kormányunk felelősség, felelősség nélkül járt el, eleve amikor kiírta a népszavazást, és ez a konzervatív párton belüli megosztottsággal magyarázható. A kampány pedig szándékosan manipulált rasszista propagandával, félelemkeltéssel, és félrevezetéssel azzal kapcsolatban, hogy milyen valós következményekkel jár az unióból való távozás. Ennek eredményeképpen az összes brit állampolgárt büntetik azzal, hogy elveszíti azon alapvető jogokat, amelyek védelme mellett az Európai Unió ígéretet tett, hogy kiáll értük. Jogászként az Európai jogot arra használtuk fel, hogy javítsunk az állampolgárok életén. Tisztában vagyok azzal, hogy az alapvető jogok védelme milyen hatékony lehet. Nagyon sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy milyen védelemmel részesülnek, milyen védelmet biztosít az uniós polgárság. Én magam nagyra értékelem a szabad mozgáshoz való jogomat, és egy ilyen jogért nagyon sokan mindent feláldoznának, most pedig ettől meg kell válnunk. Nem lesz senki, aki már kiáll érdekünkben ezen jogok védelméért. A konzervatív párt manifestója pedig véget fog vetni a mm, szabadmozgáshoz való jognak, ez pedig az én jogaimat, az én alapvető szabadságjogaimat érinti. Agaszt a jövő, ugyanis tudom, hogy a szerződések, az irányelvek és az alapjogi karta védelmét már nem élvezhetem. Talán a helyzet az lesz, hogy én vagy más brit állampolgárok már nem támaszkodhatunk a nemzeti bíróságaink előtt ezen jogokra nem folyamodhatunk, nem, nem folyamodhatunk az Európai Bírósághoz a jogaink érvényesítése érdekében. Ez nagyon fontos egy olyan időszakban, amikor a kormányunk ennyire kész alásni a magánélethez való jogot. Most a bíróságnak külön köszönetet kell mondjam a közelmúltban, decemberben hozott döntéséért, amely az úgynevezett Snoopers kartával kapcsolatos. Ezt az egy ügyet az Európai Bíróság elé utalták, és ugyanígy félek egy olyan kormánytól, amely tartósan egy ellenséges légkört próbál teremteni a migránsok számára, úgy, hogy külön díjakat szab az egészségügyi ellátás érdekében. És emlékeztetnem kell a parlamentet, illetve a parlamenti képviselőket arra, hogy Euró, hogy brit állampolgárok jelenleg most más európai országokban is élnek a szabad mozgásokhoz való jogukkal, és ők is el fogják veszíteni ezt a jogot, amelyet az európai rendeletek biztosítanak, amikor visszatérnek az Egyesült Királyságba. És végül tartok egy olyan kormánytól, amely az emberi jogainkat a brit Bill of Rights törvényjavaslata próbálja helyettesíteni, bármit is jelentsen majd ez. Uniós állampolgárként legalább tudom, hogy a kartában foglalt jogaim az Európai Alapjogi Egyezményben mindig biztosítva vannak, amennyi, akkor is, hogyha a kormány ezeket mással próbálja helyettesíteni. Én tudom, hogy az Európai Unióhoz fordulhatok, amennyiben erre szükségem van. Ha szükségem volna arra, hogy az Európai Unió kiálljon, ha szükség van arra, hogy az Európai Unió kiálljon az állampolgárokért, erre most van szükség, ki kell állnia azon brit polgárokért, akik most az alapjogi, alapvető jogaik elveszítésével konfrontálódnak. Kérem, hogy ne hagyjanak magunkra bennünket, amikor leginkább szükségünk van önökre. Éppen ezért azt kérem a parlamenttől és az európai tárgyaló partnerektől, hogy ne feledkezzenek meg az állampolgárokról. És arra kérem önöket, hogy még ne feledkezzenek meg rólunk a britekről, és küzdjenek azért, hogy biztosítsák a Brexit katasztrófa során a jogainkat, hiszen még egyelőre mindig 28 tagállamból áll az Európai Unió. Thank you very much. Yes. Köszönöm szépen. Igen, még mindig a 28 országból álló Európai Unió vagyunk, megerősíthetem. Most sok szeretettel adom meg Ann Wilkinsonnek a szót. Uh, thank you. Um, distinct... Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy beszámolhatok, bemutathatom a petíciómat ma délután. Nagyon jó esik ilyen bátorító szavakat hallani nem csak a parlament részéről, hanem a bizottság részéről is, a többi 27 tagállam támogatását nagyon biztató hallani, és jó hallani azt, hogy aggódnak a jogainkért. Az állampolgárok jogainak a garantálása az 50-es cikk értelmében megtartandó tárgyalások alatt az egyik prioritás. Ettől függetlenül az a tény, hogy az állampolgárok jogairól nagyon nehéz tárgyalások fognak dönteni, ezeknek a kimenetele egyáltalán nem biztos, és az a legalábbis az eddigi szándék, hogy semmiről nem döntenek, amíg mindenről nem döntenek. Az én petícióm alternatív megközelítést kér a 132.17-es számú és azt állítja, hogy az európai jog értelmében az Európai Uniós előjogokat nem lehet visszavonni, ha valaki azokat megszerezte, és ezek a jogok nem képezhetik tárgyalások alapját sem az EU, illetve a kilépő tagállam között. Én az Európai Bíróság esetjogára és az európai szerződésekre alapozom az érvelésemet. A szerződések bevezették az európai állampolgárságot, de már maga a bíróság az európai gazdag gazdasági közösséget úgy határozta meg, hogy új nemzetközi jogrend jött létre, és ennek az alanyai nem csak a tagállamok, hanem az állampolgáraik is. Mindezt függetlenül a tagállamok jogától. A közösségi jog az vonatkozik ezeknek az állampolgároknak a jogaira is, és ezek a jogok öröklődnek, és természetesen a Warthenen 20 esetből idézek, Fanghenden 20 esetből, 30 évvel később viszont a szerződés alapvetően megváltoztatta ezeknek a jogoknak a jellegét, azáltal, hogy közvetett kapcsolatot teremtette a tagállamok állampolgárai és az Európai Unió között. A szerződések értelmében állampolgárság európai állampolgárság akkor illet meg valakit, hogyha az egyik tagállam állampolgárra, és automatikusan kap ekkor európai állampolgárságot, tehát ezt nem lehet elutasítani, nem lehet visszaadni, nem lehet nem elfogadni. Tehát hogyha az európai állampolgárságot valaki megkapta, akkor ez a nemzetiségi, nemzetiségi kiegészíti, és ez szándékos. A nézői változata a szerződésnek a complement, a kiegészítés szót használta, de aztán az additional, a további szóval helyettesítették ezt. Az állampolgárság megszerzése tehát az érvelésem szerint teljesen más, mint azok a jogok, amelyek ennek a birtoklásából származnak. A jogok alkotmányos státuszúak, és ezeket maguk a szerződések tartalmazzák, anélkül, hogy a tagállamok beavatkozására szükség lenne. A 2004 per 38-as irányelv, amit az állampolgárok irányelvének neveznek, hangsúlyozta a közvetlen kapcsolatot az Unió és az állampolgárai között explicite megfogalmazta, hogy a szabad mozgás és letelepedés joga alapvető személyes joga mindenkinek, és közvetlenül a szerződésből származik, anélkül, hogy bármifajta adminisztratív jogszabályra szükség lenne. Ez az irányelv gyakorlatilag a bíróság esetjogát kodifikálta. A bíróság pedig tovább folytatta a fejlesztését ezen a területen. Az állampolgárok jogait eléggé bő értelmezésben határozta meg. és nem engedélyezte ezen jogoknak a korlátozását. Ha egy tagállam elhagyja az uniót, akkor az állampolgárai már nem felelnek meg annak a feltételnek, hogy Európai Uniós állampolgárságuk legyen. De, hogyha egyoldalúan kilép egy tagállam, akkor ez nem elegendő ahhoz, hogy megfossza állampolgárait az EU jogszabályok értelmében már elnyert jogoktól. Tehát nem lehet visszavonni a szerződés által megadott jogokat. A szerződések nem szólnak erről, semmilyen rendelkezés nincs itt, hogy mi történik akkor, hogyha egy állampolgárt kizárnak, vagy megfosztjanak a jogaitól, amelyek tulajdonképpen a jogi örökségének részeit alkotják. A bíróság is nagyon szigorúan értelmezi a jogok korlátozását, és sehol nem szerepel a szerződésekben ezen jogoknak a megszűnése. És az 50-es cikk is egyébként annyit mond csak, hogy a szerződések nem fognak vonatkozni a kilépő államra a kilépés után, de a meglévő állampolgári jogokról érdekes módon hallgat a szöveg. A bizottság tárgyalási útmutatásának a szövege az állampolgári jogokról annyit ír, hogy ezeket meg kell védeni, mint közvetlenül érvényesíthető jogok, amelyek az érintetteket egész életükben elkísérik, de nincsen garancia erre, hiszen kölcsönösség lenne szükség, kölcsönösségre lenne szükség ehhez. A legjobb esetben ez a fajta helyzet az európai állampolgárokat két évig kétségben, kétségek között hagyja. Gyakorlati szempontból szükség van a, a helyzet tisztázására, mert mindkét oldalnak tudnia kell, hogy ö, milyen kártyákat tudnak játszani. Az állampolgárokat nem kellene ezek közé a kártyák közé sorolni, tehát a petíciómban én azt kértem, hogy a parlament kérje a bíróságot ö, hogy nyilvánítson véleményt a szerződések 218-as cikkének értelmében arról, hogy az Európai Unió kompetense, hogy tárgyaljon az európai állampolgárok egyéni jogairól a Brexit megállapodás részeként, vagy pedig az egyes személyek saját jogi örökségének részeként ezek a jogok nem visszavonhatók, és ezért erről nem lehet tárgyalni. Ez megfelel a 218-as cikk 11. bekezdésének. Egy tagállam, az Európai Parlament, a tanács vagy a bizottság kérheti a bíróság véleményét arról, hogy egy megállapodás megfelele a szerződéseknek. A, ha a bíróság véleménye ellentétes, akkor a meg, megállapodás nem léphet életbe egészen addig, amíg a szerződéseket nem módosítják. A bíróság azon az állásponton volt, hogy ahol a kompetenciát, tehát a hatáskört kell eldönteni, akkor a közösségi, a közösségi intézmények vagy az érintett államok érdekében áll az, akár EU kívüli országok érdekében is, hogy ezt a kérdést tisztázzák a tárgyalások előtt, és gyakorlatilag a bíróság azt mondta, hogy az egyetlen feltétel, amelyre utal, Azaz, hogy a tárgyalások célja ismert legyen, mielőtt ezek, a megalapodás célja ismert legyen, mielőtt a tárgyalások megkezdődnek. A bíróság véleményének kikérése minden esetben elképzelhető, nemzetközi tárgyalások megkezdésekor, és így tovább. Ebben az esetben most az arányosságot tesztelni az, hogy a bíróság véleményét kérjük, hiszen jogok visszavonásáról van szó, és arról, hogy hogyan érinti ez az érintett állampolgárt, a családtagjait, abban az esetben, hogyha azoktól a jogoktól fosztják meg, amelyeket minden Európai Uniós állampolgár élvez. Ez mit jelentene a tárgyalásokra vonatkozóan? Szerintem egész egyszerűen ez egyszerűsíteni a helyzetet. Ugyanis nagyon világosan megfogalmazódna, hogy elidegeníthetetlenek az európai állampolgárok jogai, és ekkor most már csak arról lehetne tárgyalni, hogy az Egyesült Királyság milyen módon védi meg ezeket a jogokat. Persze önök mondhatják, hogy ez tisztességtelen előnyt ad az egyik oldalnak a másikkal szemben. De én erre a következőt válaszolom. Vegyék figyelembe azt, hogy mondjuk mi a végső cél a Brexit végén. Mi az EU célja? Elköszönjön az Egyesült Királyságtól? Vége? Ennyi volt? Vagy pedig a boldog jövőt képzeljük el, amelyben esetleg az Egyesült Királyság újra csatlakozik az Európai Unióhoz, mint annak teljesen elkötelezett tagja. Az utóbbi esetben én emlékeztetném önöket arra, hogy mennyire fontos az Egyesült Királyságban élő fiatalokat továbbra is az európai projektben tartani. Ugyanis a tavalyi népszavazáskor az a korcsoport, amely a leginkább támogatta a bennmaradást, a 16 és 24 éves korosztály volt. A szavazás korhatára 18 éves kor volt, úgyhogy nem mindenki tudott közülük szavazni, de néhány év múlva ez már valószínűleg 16 év lesz. Hogyha ennek az országnak mondjuk 10 évre van szükségre, szüksége ahhoz, hogy a, az Egyesült Királyság felülvizsgálja ezt a kérdést, akkor azok az emberek, tíz évvel idősebbek, és az akkori fiatalok tíz év múlva egy teljesen más környezetben nőnek fel, mint az a pozitív környezet, amelyet megtapasztalhattak az ő elődeik. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghallgatták a petícióm összefoglalóját. Thank you, experts. Köszönöm szépen a petíciót benyújtóknak, illetve a szakértőknek. Most észrevételekre nincs időnk, mert kezdünk kifutni az időkből, de azt hiszem a reakcióból látszik, hogy mennyire jól fogadtuk, fogadtatásra találtak az elhangzottak. Az Európai Parlament természetesen reagál ezekre az észrevételekre, és a képviselőtársak fognak reagálni. De ahogy megállapodtunk, röviden időt adunk két szervezet számára, az egyik neve New Europeans, új európaiak, amely a mozgás szabadságát ö, tűzte zászlajára, és a British in Europe, a britek Európában, és szigorúan négy percet tudok adni mind a kettőjüknek. Szokásunktól eltérően tényleg kérem, hogy tartsák be ezt a négy, órás, négy perces keretet, különben ö, nem fogunk tudni végezni. Először New, New Europeans-nek adom meg a szót. Tájékoztatót már küldtünk körbe, de akit érdekel, még küldhetünk tovább. És hallottam tegnap az Egyesült Királyság kormányától, hogy egyesével fogják az uniós polgárok jogait letárgyalni, és ezt demokratesen el fogadhatatlan. Elnök megkérje a hozzászólót, hogy lépjen hátra, dőljön hátrébb a mikrofontól, különben érthetetlen. Tehát az uniós polgárok mentális egészsége miatt aggódhatunk az Egyesült Királyságban, hiszen nagy nyomás alatt vannak, hiszen másodosztályú polgárokként kezelik őket, vagy legalábbis ettől tartanak. A stressz szintjük nagyon megemelkedett, és köte, kötelessége, erkölcsi kötelessége az a brit kormánynak, hogy ezzel valamit kezdjen, és ezt ne hagyja figyelmen kívül. Szeretném ezt a hely, pontot megragadni, hogy megköszönjem az Uniónak, hogy zászlajára tűzte a polgárok jogait, akik az Egyesült Királyságban élnek. Az Unió mostanában szitokszó, tehát nem nagyon aggódnak az uniós polgárok jogai, mag, jogai miatt. Éppen ezért nagyon köszönöm. Nincsen erre recept, ez egy különleges és egyszerű helyzet. Azt szeretnénk, hogy tovább lépjünk, azt szeretnénk, hogy nagyon bátrak, merészek és ambiciózusak legyünk, és ez politikai, erkölcsi, jogi helyzet, és most kell garancia, garanciákat adni az unióban élő ö, Egyesült Királyságbeli polgárok számára, és ugyanígy, mint az ezzel kapcsolatos törvény, a mi jogainkról nem kellene, hogy tör, tárgyaljanak és döntsenek az uniós ból való kilépési tárgyalások keretében. Tehát meg kell fontolni azt a lehetőséget, hogy ezeket a szabályokat lefektessük. A, az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok 44%-a már nem érzi jól magát, de sajnálatos módon a brit kormány ezzel kapcsolatban nem foglalkozik. Helyi szinten, regiós szinten, például Londonban nagyon is örülünk annak, hogy tartózkodnak uniós polgárok is hazánkban és szeretnék javaslatot tenni, hogy a regisztrációs folyamatot hogyan lehet javítani. Világosan kell látni, hogy mik a, a regisztrációs követelményekkel kapcsolatban, és világos a bizottság előtt is, világosnak kell lenni, hogy, hogy, hogy megsértik a jogainkat. Azok az uniós polgárok, akiktől megtagadják az állandó tartózkodással járó jogokat, és szeretnénk, a támogatna minket a bizottság, hogy mi a köztes eh, helyzete en, több millió uniós polgárnak szeretnénk, hogyha egyszerűsítenék ezeket az eljárásokat, a rendszereket. Egészség. És szeretnénk, ha a kormány proaktívan járna el eh, azt tudjuk, hogy az uniós polgároknak is vannak gondjai, szeretnénk, ha ezeket a folyamatokat és eljárásokat harmonizálnák, tudjuk azt, hogy most ezek külön állóak, és ezt nem lenne szabad, hogy így legyen. Tényleg nagyon gyors leszek, elnök úr, csak azt szeretném mondani, hogy az egy oldalú elfogadást támogatja, a, támasztja alá az is, hogy az emberi jogokról szóló egyezmény is alátámasztja ezt a jogot, de sajnos erre nem, tehát erre nem helyeztünk elég figyelmet és hangsúlyt. És ezt az európai jogok, az emberi jogok európai egyezménye megfelelően kell kezelni ezeket a jogokat, de vélhetően az Európai Parlament állásfoglalása is fog erre majd utalni. Elnök, köszönöm szépen. Ezek voltak az, a New Europeans nevű szervezet, és akkor most következik a British in Europe nevű szervezet. Nagyon köszönöm, értékelem ezt a lehetőséget, hogy a szervezetem nevében szólalhatok meg. 11 állampolgárokat képviselő szervezet ből álló koalíciót jelent, már több mint tíz hónapja nagyon nehéz és bizonytalan helyzetben vannak mind az uniós, mind az Egyesült Királyságbeli állampolgárok a, kölcsönösen a munkájukkal, a magánéletükkel kapcsolatban, és ez már az egészségükre is kihatással van. És ne felejtsük el, hogy ezek a brit állampolgárok, akik az unióban laknak, nem fognak ö, szavazni az uniós ö, ö, szavazáson. És ez az uniós tárgyalási útmutató, amelyet az a amelyet 29-ére elfogadott az Európai Tanács. Ez nagyon nagy lépés előre, hogy garantálni lehessen azokat a jogokat, amelyeket mi garantálva és megőrizve szeretnénk, valamint nagyon üdvözöljük a bizottságnak a, a tárgyalási irányelv tervezetét, és nagyon örülünk annak az iránynak, amelybe az Unió haladt. Egy alternatív fehér könyvet készítettünk, nem sokkal azelőtt, hogy a brit kormány a sajátját letette az asztalra februárban. És a cél az, hogy az egyéneket utólag ne büntessük, és ne érintse őket negatívan és hátrányosan, vonatkozzon ez brit állampolgárokra az Unióban és uniós polgárokra Nagy-Britanniában. Na most, itt itt teljesen világos, hogy egy másik uniós országban minden brit állampolgár jóhiszeműen költözött, abban a biztos tudatban, hogy garantálják a jogait, és illetve a szabad mozgáshoz és a munkához való jogait. Tehát azt gondolom, hogy mindkét csoport számára alapvető jogokat kell garantálni, és szerintünk éppen ezért ezeknek az állampolgároknak meg kell tudni tartaniuk a már megszerzett jogaikat, mint amikor még az Unió tagja volt az Egyesült Királyság és ez a lakhatáshoz, tartózkodáshoz való jognak a megerősítése nem elegendő, és ez teljesen világos a jogszabályokból, például az, hogy mondjuk az ember, mondjuk valaki a munkája révén jogosult arra, hogy Németországban tartózkodjon, de ez nem segít semmit, hogyha a képesítését nem ismerik el, vagy ugyanígy egy nyugdíjas, gazdaságilag inaktív személy, akinek nincs hozzáférése az egészségügyi életeshoz, őre is vonatkoznia kell ezeknek a szabályoknak. Ahol Michel Barnier mondta Firenzei beszédében az összes érintetnek úgy kell tudnia tovább élni az életét, mintha a Brexit soha meg se történt volna, és mi ezt szeretnénk látni. Hiszen a szavazás után minden, amit amit olyan adottnak tekintettünk, amelynek alapján döntéseket hoztunk az életünkre vonatkozóan, ezt kihúzták alólunk. Éppen ezért arra kérjük mind az Egyesült Királyságot és az Uniót, hogy hallják meg a hívó szavunkat, hogy alapvető vezérlőelvnek kell lennie, hogy az, az állampolgárokat ne érintse hátrányosan az, hogy az Egyesült Királyság kilép az Unióból, és csak egy szót szeretnék hozzáfűzni Jonathan előadása előadásához. Én azt mondanám, hogy az állampolgárság nem megoldás, sebb tapaszt mindenre. A képzettségek, végzettségek, kölcsönös elismerése, ezek a nagyon komplex dolgok, nem, és nem fedi le ezt az állampolgársággal kapcsolatos jogok kérdése. Elnök, köszönöm szépen mindkét szervezet számára, és láttam, hogy sokan kérték a szót, és most Renata Webernek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Már jócskán kifutunk az időből. 13 képviselőtársam kérte a szót, és szeretném tudni, kérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni. Igen, 14 most már a hozzászólók listára. A lényeg az, hogy mindenki most jelentkezzen, ne később. Egyszerre tegyék fel, kérem kollégák a kezüket. Nagyszerű. Akkor most lezárom a, a listát, és nagyon sajnálom, de maximum két percet tudok adni mindegyikőjüknek, hiszen egyszerre kifutunk az e, időből. Sophie Intveld az első. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Um, uh, köszönöm mindazoknak, akik megosztották velünk a véleményüket, a vallomásaikat. Azt hiszem, ez nagyon fontos lehetőség most az európai polgároknak, hogy felszólaljanak megráztak a különböző személyes történetek, amelyeket az elmúlt hónapok során hallottam, és arra gondoltam, hogy erről úgy beszélünk, mintha egy jogi kérdés lenne, de nem. Itt nem egy technika, itt egy erkölcsi, humán kérdésről van szó. Hogyha egy kicsit más megvilágításba helyezzük, és azt mondjuk, hogy van a világon mondjuk egy közepes méretű ország, 15-20 millió lakossal, ahol az embereknek nincsenek alapvető jogaik, nincs jogbiztonság, a családokat bármikor szétszakíthatják, bármikor deportálhatnak valakit, elveszítheti az ember a munkáját, egyik napra másikra elveszítheti a munkáját, akkor eh, hogyan neveznénk egy ilyen országot, egy eh, banán köztársaságot legjobb esetben? Nem lehetne az ENSZ tagja, az Európa Tanács vagy az Európai Unió tagja, akkor viszont miért fogadjuk el azt, hogy az európai polgárokat eh, így kezeljék? Hogyha egy értékalapú közösség vagyunk, akkor itt az ideje, hogy ezt bebizonyítsuk Általában a részletek elterelik a figyelmünket, ezek persze fontosak, de azért jó, hogyha egy kicsit visszalépünk, és megnézzük a lényegi kérdéseket. Ugyanis az életekre gyakorolt hatás itt nem elkerülhetetlen, ez a mi kezünkben van, a kormányzók, a politikusok kezében, éppen ezért úgy gondolom, hogy a tárgyalások, megállapodások, állásfoglások mellett az embereknek egy biztosítékra van szükségük az összes kormány részéről, azzal kapcsolatban, hogy senki sem kényszerül a Brexit után távozásra. A jogszabályok, a törvények és a körülmények sem kényszeríthetnek erre senkit. És itt erre, erről biztosítékot adni, ez nem egy politikai kérdés, hanem egy politikai szándék, és a politikai vezetők eh, dönthetnek, eh, hogy ezt eh, megtegyék. Végezetül, ami a feltételekről és a jogokról való részleteket illeti, ezeket egy megállapodásban lehet tisztázni, erről tárgyalni kell. Nagyon örülök annak, hogy ez lesz az első kérdés, amelyről szó lesz, úgyhogy az ügy jó kezekben van, Giefer kezében de úgy gondolom, hogy valamilyen fajta vészterv, vészhelyzeti tervre szükség van azon személyekre, eset, emberekre nézve, hogyha esetleg megbukik ez a folyamat, mert hát mégsem mondhatjuk azt, hogy mi megpróbáltuk. És végül azt javasolnám a kollégáknak, hogy ezen meghallgatást követően tartsunk egy újabb meghallgatást, talán a nyár után, mert akkor némileg tisztában látjuk majd a helyzetet, ott lesz az állásfoglalás, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek továbbra is biztosítania kell, hogy az európai polgárok hangját hallhassuk. Köszönöm szépen, Szofi, köszönöm a javaslatot is. Biztos vagyok abban, hogy más meghallgatásokra is sor kerül még ennek mentén, hiszen mindaz, amit hallhattunk ma, azt hiszem, hogy voltak nagyon ijesztő víziók és forgatókönyvek. Richard Corbett, köszönöm szépen. Ez a meghallgatás bizonyítja, hogy a Brexit következményei drámaiak az állampolgárokra nézve, sokkal inkább, mint ahogyan az várható volt, amikor kb. egy évvel ezelőtt kiírták a népszavazást. Úgy tűnik számomra, hogy egyetlen módja van annak, hogy bebiztosíthatjuk a tartózkodáshoz való jog fenntartását, illetve az egyébehez kapcsolódó jogokat. És hogy teljesen biztosak lehessünk ebben, az, hogyha megállítjuk a Brexitet. Egy ország meggondolhatja magát végül is az utolsó percben is, és remélem, hogy azok, akik eljöttek ide ma az Egyesült Királyságból, csatlakoznak olyan szervezetekhez, amelyek a Brexit megállításáért kampányolnak. De ha a Brexit mégis folytatódna, bármilyen fajta megállapodás születik is, akár az 50-es cikk fényében a vállásról szóló megállapodás, vagy pedig az állampolgárok jogairól szóló törvény, ez mindenképpen összeegyeztethető kell, hogy legyen a szerződéssel, beleértve az alapjogi kartát. Tehát bármilyen megállapodás születik, amely nem biztosítja az állampolgárok jogait, azt meg lehet támadni az Európai Bíróság előtt. Azt hiszem Wilkinson asszony volt, aki erre konkrétan kitért. Valóban ez egy érdekes elképzelés, amelyről eddig nem hallottunk, de maga megállapodás, amely az 50-es cég alapján vállásról rendelkezik, az mellett, hogy a parlamentnek erre áldását kell adnia, jogában áll, hogy az Európai Bíróság elé vigye az ügyet, hogy a bíróság megvizsgálja, vajon összeegyeztethető-e a szerződésekkel, illetve az alapjogi kartával. Ezt az opciót fenn kell tartani az Európai Parlamentnek, hiszen a parlament kötelessége megvédeni az állampolgárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Catherine Bierder. Charles Görens nevében is beszélek, mert egy másik ülésre kellett mennie. Arra kért, hogy jelezzem, milyen örvendetes számára, hogy sor került erre a meghallgatásra, és milyen sokan eljöttek, ez minden bizonyal nagy örömmel tölteni el. És szerette volna, hogy jelezzem, mennyire aggasztja az Egyesült Királyságban élő európai állampolgárok helyzete, illetve az Unióban élő brit állampolgárok helyzete. Mi mindent megteszünk önökért itt az Európai Parlamentben, de úgy gondolja, hogy az Európai Unió nem hagyhatja cserben az érintettek millióit, éppen ezért dolgoznunk kell annak érdekében, hogy vagy megállítsuk ezt a folyamatot, vagy pedig enyhítsük a hatásait. ha már tisztában látjuk a, a képet. Szeretnék Gének köszönetet mondani a hozzászólásáért, és persze a sok előadónak is. Brit állampolgárként vagy kellemetlen helyzetben érzem magam a brit kormány miatt, ugyanakkor nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sokan eljöttek ma, és felszólaltak ezen a meghallgatáson. Itt nem egy kérdésről van pusztán szó, azt hiszem, hogy Gének ezt nem is kell mondanom, hiszen nagyon sok bonyolult kérdés kapcsolódik ehhez. Az az érzésem, hogy az idő nem nekünk dolgozik, hiszen csak 18 hónapunk van. Körültekintő tárgyalások azonban időigényesek. Időre van szükségünk, hogy két különböző jogrend vonatkozó aspektusait tisztázzuk. Időre van szükségünk. Az emberek akik a nyomtatványokat benyújtják, akik a kérelmeket benyújtják, ők is időt igényelnek, és hallhattuk, hogy ahogy ezeket elbírálják, nem megfelelő. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. A UKIP itt van ma, ők a kampány során azt mondták az állampolgároknak, hogy könnyű lesz, távozhatunk és kész. Szeretném tudni, hogy nekik mi a tervük. Ez még nem világosodott meg számomra és nagy csalódást okozott számomra az is, hogy a brit kormány sem volt hajlandó eljönni ma ide. Feltételezem, hogy ennek az az oka, hogy May asszony retteg a bíróságtól, és ez valóban rettegéssel tölti el a brit kormányt. Én attól tartok, hogy semmi sem dől el, ameddig minden el nem dől, először is döntenünk kell, ezen aspektusokról, az állampolgárok helyzetéről, és ezt követően térhetünk csak át a további kérdésekre. Beatriz Becerra, köszönöm szépen. Spanyolul fogok felszólalni ma délután, és szeretnék köszönetet mondani őszintén. Szívélyesen szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek, akik eljöttek ma, akik megvilágították számunkra a helyzetet a különböző szervezeteknek is, valamint a petíciók benyújtóinak. Azt hiszem, nagy bátorság kell ahhoz, hogy az érveiket feltárják előttünk, ez erősíti az Európai Uniót, és ez valóban azt jelzi, hogy be kellett következnie ennek a katasztrófának, hogy tényleg a polgárokról beszéljünk. El kellett érkeznie ennek a pillanatnak, ahhoz, hogy minden meginogjon, megremegjen, hogy végre ráibredjünk arra, hogy itt nem csak egy járulékos kárról van szó, amely az állampolgárokat érinti, hiszen a polgárok, akik az előírásokat betartották, a szabályokat betartották, még visszamenőleges hatállyal is meg kell fizessék azt, hogy megváltoznak időközben a játékszabályok. Mindezen információk és javaslatok, amelyeket ma kaptunk, ezek nagyon hasznosak, Gének köszönöm azt, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott a felvetéseiről. Védenünk kell az állampolgárokat, és biztosítanunk kell az időben is az állampolgári jogok érvényesülését, hiszen a brit kormány teljességgel illegálisan illegálisan értelmezte a minimál bérrel kapcsolatos szabályt, ez teljességgel ellentmond a törvényeknek, és úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság ítéletét mindannyian szem előtt kell tartsuk, a brit kormánynak is. És egy valamit szeretnék még jelezni, ami szerintem szintén ránk vonatkozik. Egyre inkább és elfogadhatatlan módon nyomást gyakorol a brit sajtó. Az a nyelvezet, amelyet egyre inkább láthatunk, azzal kapcsolatban, hogy az európaiak kiváltságairól van szó a jogok helyett. Azt hiszem, hogy ez is foglalkoztat ez is kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Az Európai Parlament, valamint a különböző intézmények elkötelezettsége egyértelműen bizonyítja, hogy itt vagyunk élvonalban, és semmi nem fogja ezt az egységet megbontani köztünk. Köszönöm, Beatrice. Ellen Smith következik. Uh, Köszönöm szépen, Renata. Én is szeretném megköszönni a szakértőknek és a petíciók benyújtóinak a részlevételét. Ezek olyan intézmények, ahol politikailag képviseltetik magukat. És ez a tanúság, amit hallottunk, és ezek az üzenetek, komolyan mondom, szívszorítóak. Tehát ez nem valamiféle elméleti akadémiai vita, hanem az emberek életéről beszélünk, és meg kell ugranunk ezt a lészet és nem hiszem, hogy még nem szolgált az Európai Unió ugyanolyan oly, elég jól, kellően jól az a polgárok érdekeit és jogait, mint amennyire kellett volna. Tehát itt még bele kell húznunk. Mi előtt elvesznénk a részletékben, azt gondolom, hogy vagy van egy nagyon fontos dinamika az Európai Királyságban, akik még mindig e, e, ellenzik a Brexitek. Én ugyan skót vagyok, de a skót e, parlament e, 40 8%-a szerint a Brexit az nem Brexit. És én nem fogok semmiféle olyan parlamenti állásfoglást megszavazni, amely nem ezt tükrözi. Tehát nem szabad elfelejteni azt a dinamikát, hogy, hogy ez még nem, nem egy lejátszott meccs az Egyesült Királyságban sem. Ha arra gondolunk, hogy mit kell tenni, arra kérdésre kell választ találni, hogy, hogy egy emberek országa vagy országok, országok egyesült szervezete. És meg kell, az, hogy ezt megváltoztassuk, itt általános nagy lekűségre van szükség az unió részéről, a skót ö, kormány részéről, az angol kormány, a brit kormány részéről. Szeretném látni ezt a nagy lekűséget, hogy most már előre tudjunk lépni, és nem hiszem, hogy az Egyesült Királyság kormánya részéről, a brit kormány részéről, ezt látni fogjuk. A parlamentnek kell ezt a felkérést megtenni, hogy garantálni tudjuk Európa szerte az, az Egyesült Királyságbeli polgárok jogait. Nem valamikor, hanem ez, ez egy dátumot kell rendelni, hiszen ez nyomást gyakorolna a brit kormányra, hogy megváltoztassa a retorikáját és csatlakozzon ehhez a nagy lelkőséghez. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos vitát és él, élénk vitát ö, foglalkozni, és az, ö, az, az nem elfogadható, hogy semmi nem fix, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Nem, ez az első. Nyilván nagyon sok jogi dologban meg kell a, a, állapodni, ö, erre valók a szakértők, de a politikai akaratra van szükség, amit nem láttam sem a parlament, sem a tagországok részéről. Legalábbis egyelőre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dance kolléga. Én is szeretném megköszönni a szakértőknek, illetve a petíciók benyújtóinak a nagyon kifejező előadásukat. Itt két oldala van ennek az éremnek, vagy ahogy Fehostat úr is rámutatott, egy harmadik oldala is. Itt természetesen mindkét oldalon vannak állampolgárok, és nagyon örülök annak, hogy hallottuk az ő hangjukat is mind a két oldalról. Csatlakozom ahhoz, amit erről hallottunk, hogy ez egy alapvető erkölcsi feladat, hogy igazságot szolgáltassunk. Olyan emberekről beszélünk, akik, akik életre szóló döntéseket hoztak azzal kapcsolatban, hogy hol élnek, hol dolgoznak, meglévő jogaik és kötelezettségeik alapján, amelyek abból fakadtak, hogy uniós polgárok. És most egy olyan folyamatról beszélünk, ami ezt a helyzetet megváltoztatja, és sok esetben ezen személyek, az érintett személyek hozzá, hozzájárulása nélkül. Tíz hónap nagyon-nagyon hosszú idő bárki számára, hogy egy kérdőjel lebegjen a feje felett. Hogyha az ember elérkezik egy olyan pontra, hogy, hogy ahol dönteni kell, de, de nem tudom halogatni hónapokig, pláne nem tíz hónapig, vagy két évig, pláne nem. Ez elfogadhatatlan. Tehát azt gondolom, hogy amit hallottunk ma mindenkitől, nagyon fontos, hogy vegyük ki a tárgyalási folyamatból az állampolgárokat. Tehát, hogy ne legyenek ö, játékockák, amelyeket tologatunk ide-oda a tárgyalóasztalon értsünk egyet ebben az egy dologban, hogy az állampolgárok az elsők, és éppen ezért az az elf, hogy semmi sem fix, amíg mindenben meg nem állapodtunk, addig elfogadhatatlan, itt, itt emberek életéről van szó, és nem lehet, hogy kétségek között éljék az életüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tatjana a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két petíció benyújtójára szeretnék visszautalni. Azt a problémát vetették fel, hogy az uniós polgárságból automatikus jogok keletkeznek, amelyek automatikusan elvesznének az uniós csatlakozással. Sajnos ez a mi hibánk is, az Európai Parlament hibája is, hogy nem változtattuk meg a helyzetet. És Fehovstadt úr azt, ahogy elmondta, a petíciók benyújtó is úgy gondolták, hogy ez a, az uniós polgárság a nemzeti állampolgárságon felül, azt kiegészítően van. De hogy ez származik a tagállami állampolgárságból. És a Katányi jelentés, már ez is a kollega is jelen, emlékezhet rá, hiszen a bővítés után volt az állampolgárságról egy jelentés, és ezt elvesztettük, és nem volt többségünk. Akkor vesztettünk a Libe szakbizottságban a következő ö, ciklusban, és azt hiszem, hogy egy ö, szavazattal a GUE, GUE-nél, aki úgy gondolt, hogy ez túl föderalisztikus, hiszen mi Pontosan ezt javasoltuk, hogy az uniós állampolgárság ne származzon a, a nemzeti állampolgárságból, hanem egy további járulékos állampolgárság legyen, amit nem lehet elveszíteni. Akkor sem, ha az ember elveszti az adott ország beli állampolgárságát. Tehát azt gondolom, tanulnunk kell a saját hibáinkból, és ön, Verhofstadt úr, a jelentésében ezzel kapcsolatban. Természetesen ugye itt vannak a szerződések, de remélem, hogy legalább a parlamentben többségünk lesz arra az elképzelésre, hogy az uniós állampolgárság kiegészíti, kiegészíti az a tagállamok állampolgárságot, és remélem, hogy a Libe kezdeményezi majd ezt a kérdést a közeljövőben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Tatjánya, és akkor most Judith következik. Thank you very much, and thank you very much to... Köszönöm szépen. És köszönöm a petíció benyújtóinak is, hogy eljöttek hozzánk ma. Nagyon jól elmondták, hogy nagyon sok állampolgár az Európai Unióban, mindegy, hogy az Egyesült Királyságban vagy máshol, mennyire nem látja, hogy mi fog történni azt hiszem, hogy ez azt is alátámasztja, amit mi Észak-Kelet-Angliában tapasztaltunk, ugyanis széles körű konzultációt folytattunk a szavazók között, hogy megértsük, hogy ebben a régióban miért 60-40 százalékos arány volt a távozás, illetve a maradás mellett. És kiderült, hogy nagyon sok EU-s állampolgár Észak-Kelet-Angliában nagyon-nagyon aggódott a jövője miatt. Voltak, akik nagyon féltek is. Egy történetet hadd meséljek el. newcastle az a híri járja, hogy az egyik legjobb éjszakai szorakozó hely, és mi vagyunk a leg melegebb vendégszeretetről elhíresült város, és az egyik német hallgató pont Erasmus, az Erasmus keretében tanult a Newcastle Egyetemen, azt a kérdést tette fel a tanárának, hogy melyik szórakozó helyre menjen, mert nagyon félt, melyik a biztonságos hely, mert nagyon félt a, az előítéletektől és attól, hogy megtámadják. Tehát a népszavazás alatt, a kampány alatt ilyen sok gyűlöletet, félelmet teremtettek, és most a mi feladatunk, hogy garantáljuk, hogy senki nem él félelemben. Mindegy, hogy az Egyesült Királyságban él, vagy az Európai Unióban. És beszéltünk erről nagyon sokat a petíciós bizottságban, arról is, hogy a szavazati jogok um, hogyan alakulnak. Nagyon, a, ezeknek az embereknek a legnagyobb része nem kapott szavazati jogot egy olyan kérdésben, amely az ő életét érinti. Nagyon sok brit miután több mint 15 évet külföldön élt, már nem szavazhatott, és azok az állampolgárok sem szavazhattak, akik pedig ott dolgoznak és élnek az Egyesült Királyságban. Tehát ezeknek az embereknek is meg kell hallgatni a hangját, és ezért is fontos, hogy az erkölcsi felelősség a jogszabályok előtt jöjjön és legyen prioritás. Nem engedhető meg azt, az, hogy ezek az emberek bizonytalanságban és félelemben éljenek. Thank you. Mr. Button, the floor is yours. Thank you, Madam Speaker. Köszönöm. Betten úr. Az utol, legutolsó hoz, néhány hozzászóló megerősítette azt, hogy ugye miről is van szó. A népszavazás okozta probléma miatt, ugye a végtelen tárgyalásokban nem bocsátkozhatunk. Aki a maradásra szavazott, azt mondta, hogy ne tárgyaljanak az EU-val, mert az nem fog menni. Az 50-es cikk léptetése a legrosszabb megoldás. Azt hiszem, az 1972-es európai közösségi jogszabályt vissza kell, hogy vonja az európai az Egyesült Királyság, és egész egyszerűen meg kellene, hogy mondja, hogy hogyan távozik az EU-ból, nem pedig hagyja, hogy az EU-val ezt tárgyalások alatt döntsék el. Két kérdésem van a jóléti rendszerekkel, illetve az állampolgári jogokkal kapcsolatban, és ugye itt vannak ezek az örökölt jogok, ez egy időzített bomba, 1964-es bírósági döntés mondja ki, ugye, hogy új jogrendet jelent az Európai Gazdasági Közösség, és nem csak kötelezettségekkel jár, hanem jogokat is ad az egyéneknek, és ez a jogi örökség része. Ez a Brexit tárgyalások értelmében időzített bomba, amelyről senki nem beszél az Egyesült Királyságban, a kormány biztosan nem. Verhofstadt úr beszélt arról, hogy mindenkinek a jogait védjük, tehát azoknak is, akik gazdaságilag nem aktívak, akik dolgoznak, vagy gyakorlatilag bárki, aki valaha is járt az Európai Unióban, tehát ezeknek hozzá kell férnie az egészségügyhöz, az oktatáshoz, és így, és így tovább az Egyesült Királyságban. Negyven három évig a 44-ből mi nettó befizetői voltunk az EU-s költségvetésnek, általában a második, harmadik vagy negyedik legnagyobb befizetők mi vagyunk, és a legtöbb Európai Uniós tagállam, akinek az állampolgárai nálunk vannak, soha nem volt nettó befizető, mindig nettó kedvezményezettek voltak. Úgyhogy a kérdésem, hogy ki az, akinek fizetni kell? Nem azokról van szó, akik már ott vannak, már dolgoznak, már jogaik vannak. Ki fizet azokért? Én sem szakítottam önt félbe, ön sem szakítson engem félbe. Tehát ki fog ezekért fizetni, akik lehet lehet, hogy jártak egyszer az Egyesült Királyságban, és ezért ezek az öröklött jogok vonatkoznak rá gyakorlatilag mindenki egészen addig, amíg mi ki nem lépünk az EU-ból. 117 éves volt az EU legidősebb állampolgára, aki nemrégiben halt meg, úgyhogy lehet, hogy 100 évig még el fog húzódni ez a probléma. A kérdésem az, hogy tisztességes ez, hogy a brit adófizetők is ezt, a brit adófizetők fizessék meg ezt is, mikor ők fizették meg mindig azt, hogy mi nettó befizetők voltunk? Aztán, amit állítanak, nem mindig igaz az, hogy a távozást támogatók nem beszéltek a hátrányokról. Én is 25 évig kampányoltam a távozás mellett, és azt mondtam, hogy ez lesz a legkomolyabb probléma, egy gordiuszi csomó, amit ki kell valahogy bogoznunk. Egyszerűsített rendszerekre van szükség, mindenki utalta erre, azért, hogy minden gyorsan elrendezhessünk. De ezt nem lehet az egész EU-ban érvényesíteni, mert amíg az EU amíg az Egyesült Királyság aláír egy megállapodást és betartja, majd akkor 27 másik tagállamtól kell várnunk, hogy betartsák ugyanezt a megállapodást. Rengetegen írnak nekem, panaszkodnak, hogy a tagállamok nem tartják be a jogszabályokat, és a bizottság nem tudja velük ezt betartatni. Már letelt az ideje, mondja az elnök asszony. Egyetértettünk, hogy mindenki kettő percet kap. Én egyetlen egy alkalommal kérek, egyetlen egy alkalommal kérek többet. Ferhofstadt úr minden alkalommal túllépi az időt, amikor ö, itt ül. Nagyon ö, gyorsan az állampolgárság elvesztéséről. Kikapcsolták a képviselő mikrofonját, mert letelt az idő, mondja az elnök asszony. Elnézést kérek, uram, nem adtuk meg a hozzászólás jogát, letelt az ideje ugyanis. Felhasználta az összes idejét. Tisztelt Uram, a politikai nézeteitől függetlenül mindenki kettő perces hozzászólási időt kapott. Én ezeknek a szabályoknak a betartását kértem. Kérem, tartsa magát a két perchez, ezért vettük el a mikrofont. A következő hozzászóló következik. Madam Chair, thank you very much indeed, and can I thank um... Elnök asszony, köszönöm szépen, és hadd köszönjem meg az európai parlamenti képviselő kollégáknak, hogy szóltak, és különösképpen a petíciók benyújtóinak mondott, mondok köszönetet, illetve az állampolgárokat képviselő szervezeteknek. Én eh, nagyon sok mindent hallottam már erről a múltban is, ne értsék félre, de nagyon sokszor eh, azt mondom, hogy jó, ha emlékeztetik az embert egy-két dologra. Ami bennem így megmaradt az egyik, Danszúr kérése, tehát ez ugye, hogy semmiben nem állapodunk meg addig, amíg az egész megállapodás meg nem születik. Hát én ezt támogatom, de ne felejtsük el, hogy ez az Európai Unió által megállapított kemény irányvonal. Ha akarja, én támogatom önt abban, hogy ezt az irányvonalat tegyük félre. A másik dolog, amit kértek, hogy az erkölcsi kötelezettségek, az erkölcs előbb jöjjön, mint a jogszabályok. Ezt én is elfogadom, de még egyszer. Verhofstadt úr ezt a múlt héten jelentette be, amikor az AFKO-t tájékoztatta, ezt mondta, és hogy az Európai Bíróság fogja felügyelni a tárgyalásokat, ami azt jelenti, hogy a jogi szempontok fognak az erkölcsiek előtt jönni. De hát megint mondom, hogy ha ön eléri, hogy az EU ezt figyelembe vegye, és az erkölcs jöjjön először, akkor elfogadom, legyen. A következő alkalmakra pedig, amikor ilyen meghallgatást tartunk, szeretnék kiegyensúlyozottabb panelt látni. A szakértőinktől nagyon jó előadásokat hallottunk, de azért voltak olyan érvek, amelyek nem álltak meg a lábukon, például brit ügyvédek hangoztatták ezeket, a Brexit esetében, de nagyon fontos, hogy ha valaki eljön egy ilyen meghallgatásra, akkor mindig meghallgatja a másik oldalt is, és pontosan érti annak az érveit is. Kérem, hogy ne szakítsanak félbe, én is meghallgattam mindenkit. Egy megfigyelésről számolok csak be. Én most láttam, hogy nem ez az első alkalom, amikor eljövök egy ilyen meghallgatásra, és úgy látom, hogy a panel nem ö, kiegyensúlyozott, de elnök azt, hogy megköszönöm a ma délutáni ö, szervezést. Bóni úr, parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen! Először is uh, szeretném megköszönni ennek a meghallgatásnak a megszervezését. Úgy gondolom, hogy uh, ezt folytatnunk kell, mert nagyon fontos számunkra, az Európai Parlament képviselői számára, hogy ezt mit cseréljünk a különböző szervezetekkel, az egyetemekkel, az állampolgárokkal az Egyesült Királyságból és különös tekintettel szerettem volna köszönetet mondani azoknak, akik a személyes tapasztalataikról beszéltek. Három következtetést mondnék le a mai meghallgatásból. Először is úgy gondolom, hogy fontos megértenünk azt, hogy valójában mit is jelent az európai polgárság. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy talán elkezdjük ezentúl jobban megérteni, hogy ez a fogalom mit takar. Másodszorban nem munkavállalókról vagy szakmákról beszélünk, nem pusztán a részletkérdésekről beszélünk, hanem mindenek előtt emberekről van szó. Egyesek számára pedig ez még a Brexit előtt nyilvánvalóvá kell, hogy váljon, még mielőtt bárki ezt támogatta volna, tisztán kellett volna látnia, hogy az emberekre nézve milyen erkölcsi, kötelezett, erkölcsi következménnyel jár a Brexit mindannyiunkra nézve. Továbbá, ha ezt az összefüggést megértjük azt, hogy az emberi vonatkozású kérdések, jogalkotási vállalatokkal kapcsolatos kérdések hogyan függnek össze, pozitív választ tudunk adni az Európai Parlament részéről. Tehát dolgoznunk kell az állampolgárság, az állampolgári, a polgári jogok kérdése témájában, a Libe Bizottságban együtt. Nem szabad ezeket a kérdéseket elkülöníteni egymástól, hanem holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk támogatást kell nyújtanunk a polgárainknak, akik az Egyesült Királyságban élnek. Én lengyel vagyok, nagyon sok lengyel állampolgár él az Egyesült Királyságban, de ugyanúgy támogatnunk kell azon Egyesült Királyságbeli állampolgárokat, akik alapvető jogai nyomás alá helyeződnek, hiszen így kezdhetjük el megfelelően a 21. századot. Köszönöm szépen, Jean Lambert következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik eh, megköszönték ma a vendégek eh, észrevételeit. Azt hiszem, hogy nagyon eh, egyértelmű, megható vallomásokat hallhattunk a valóságról, és amit gyakran hallunk az Egyesült Királyságban ma egyesek részéről, az az, hogy semmilyen megoldás nem rosszabb, mint egy rossz megoldás, ez azt hiszem eléggé egyértelmű a hallottak alapján. Azt gondolhatjuk, hogy a WTO számára valótlan ez a megállapítás. Itt emberekről van szó, akik életére ez a döntés befolyást gyakorol. El kell ismernünk, hogy nehéz időszak ez most az Egyesült Királyságban. Szerintem olyan a miniszterelnökünk, aki megszállottja a migrációs adatoknak, és most választásokra kerül sor, de nem hiszem, hogy az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország, ahol ez eh, a kérdés napirenden van. Ezt is el kellene ismernünk a parlamentben, hiszen kitűnő tanulmányok eh, készültek a petíciós bizottság és a Libe bizottság számára az európai eh, jogok gyakorlás, az alapvető jogok gyakorlásáról számos probléma figyelhető meg a tagállamokban, és ezen kérdéseket orvosolnunk kell. Ugyanígy azt gondolom, hogy szemináriumra is szükségünk volna itt a parlamentben. Meg kellene vitatnunk, hogy a határon átnyúló munkavállalás szempontjából a szociális biztonsági jogok hogyan változnak, hiszen itt szerzett jogokról van szó és itt az egyének sorsáról van szó. Volna egy kérdésem az a kapcsolatban, hogy szerintünk ez az átmenet hogyan valósítható meg. Az emberek a európai polgár helyett harmadik ország állampolgárává válnak, hogyan tudunk támogatást nyújtani nekik, hogy ne kelljen távozniuk az országból ahhoz, hogy munkát kaphassanak következetes álláspontra van szükség az átfogó egészségügyi biztosítás kérdésében is, és itt az ideje, hogy az Európai Bizottság a bíróság elé vigye kérdésben a brit kormányt. Ma ascoltando gli interventi straordinari dei firmatari degli appelli. Egészen rendkívüli volt a petíciók története és az általuk elmondottak. Én a felelősségre gondoltam. Tehát az, aki a választási kampányában nem számolt be egy ilyen Brexitnek a következményeiről, aki hazudott arról, hogy meg lehet őrizni jogokat, amelyeket nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen megőrizni a Brexit után. De nem csak ott, hanem itt is van felelősség, nekünk is van felelősségünk, hogy miért nem ragaszkodtunk határozottan a népszavazási kampány során ahhoz, hogy elmondjuk, hogy milyen kockázata van annak, hogy egy tagállam a Strasburgi Bíróság, illetve az Európai Alapjogi Karta hatája alól ki akarja vonni magát és most itt van a polgári jogokért, a szociális jogokért küzdeni kell. Ezeket az elején kell rendezni. Azért, mert túlságosan nagy a félelem, és túlságosan nagy a kockázat is, túlságosan erős az idegen gyűlölet, amely ebben az országban megjelenik. És egyetértek Donszkoly asszonynal, hogy nem működik ez, a, meg ez az elv, hogy addig semmiben nem állapodtunk meg, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Ezt a megállapodást a jogokról külön azonnal meg kell kötni, és ezzel kapcsolatban egyet, egyetértek Giferhofstadt megállapításával. Szükséges is, és hasznos is, hogy az Európai Parlamentnek legyen egy állásfoglalása ezekről a specifikus, konkrét jogokról, amely megérteti a kormányokkal, a tag, az Egyesült Királysággal és az állampolgárokkal is, hogy ebben az alkalomban, hogy ezzel az alkalommal nem fogunk úgy tenni, mint hogyha nem látnánk azt a veszélyt, amely előttünk van. Köszönöm. Köszönöm. Monika Holmájer. Um, zunächst einmal... Először is uh, szeretném megjegyezni, hogy uh, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a Brexit előtt ez a sok jó érv alig hangzott el a sajtóban, ehelyett azonban hihetetlen mennyiségű őrültség és butasság hangzott el az Egyesült Királyságban az Európai Unióról. Most pedig, hogy itt ülünk, itt, vagyunk egy rom, itt ülünk egy romhalmaz előtt, és ez az eredmény. Én elfogadok az eredményt, olyas valaki vagyok, aki elfogadom az eredményeket. Betten úr is említette, hogy Németország nettó befizető, és ahogyan Németország ugyanígy az Egyesült Királyság számára is előnyös volt a belső piac. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy kapni lehet, de adni nem. Tehát ez a fajta hozzáállás nem működik. Vagy egy szolidaritást vállaló közösség vagyunk, vagy ez az egész nem működik. Ez is hozzátartozik. És személy szerint engem is érintett az, hogy milyen sok lengyel polgárt sértettek meg ezen eljárás során, amit elfogadhatatlannak tartok, hiszen hogyha a brit kormány őket nem hívta volna be az országba, hogy az egészségügyben dolgozzanak, ahol nagyon sok volt a betöltetlen állás, óriási nehézség támadt volna. Tehát méltányos bánásmódra van szükség a Brexit után is, éppen ezért következetesen kölcsönös megoldásokon kell dolgoznunk. És szeretném most leszögezni, hogy nem az Európai Unió kezdeményezte a kemény Brexitet, hanem a, ez a hangvitel az Egyesült Királyság kormányától indult ki. És az Európai Unió, az Európai Parlament erre körültekintően óvatosan reagált. De hogyha valaki arcul csap bennünket, akkor lehet, hogy nem ütünk vissza, de legalábbis egy kicsit vissza hőkölünk. Ez volt az a reakció, amelyet most az Európai Unióban tapasztalhatnak. Senki, rajtunk kívül senki sem lenne boldogabb, hogyha végre konstruktív módon zajlana a tárgyalás, mi is készek lennének erre, de a cherry picking, ez a fajta mazsolázgatás, ez nem fog működni. Visz. Köszönöm szépen. Még mielőtt visszaadnám a szót a vendégeinknek. Sorry that our colleague Mr. Button and Mrs. James left. Batten és James kollégák távoztak, de azt hiszem, hogy elkezdeni kövekkel dobálózni, aztán elhagyni a termet nem jó a párbeszéd, illetve a tárgyalás szempontjából egyfelől, másodszorban pedig azt hiszem, hogy nagyon is észszerű egy ilyen panelt összehívni. Köszönöm a szakértőknek és a mm, petíció benyújtóinak is az álláspontjuk ismertetését. Itt nem arról volt, van szó, hogy részrehajlóak lennének, de abban állapodtunk meg, hogy ami a legfontosabb, az az, hogy az embereket védjük, nem csak az európai állampolgárokat, akik az Egyesült Királyságban élnek, hanem fordítva is az Unióban élő brit állampolgárokat. Tehát itt nem vagyunk részrehajlóak, hanem meghallgatjuk, hogy mi a realitás. És a hallottak alapján volt valami, ami megrázott. Vannak falak, amelyek most felépülnek világszerte téglából, de mi van azokkal a falakkal, amelyek erkölcsi értelemben jönnek létre? Megrázott ez a fajta valóság, amely kezd elhatalmasodni. És most meghallgatjuk a szakértőinket az eredeti hozzászólás sorrendjében, úgyhogy először Giffer Hofstadt kap szót. Nagyon röviden az a tanulság, amelyet a hallottak alapján levonhatok, és amit csak megerősíti, amit eleve gondoltam, az az, hogy az állampolgárok kell kerüljenek első helyre. Kezdjük el rögtön a tárgyalásokat, próbáljuk meg őket egy megállapodással lezárni, és aztán hozzuk nyilvánosságra ezt a megállapodást úgy, hogy a bizonytalanság megszűnik mindenki számára, és aztán az alapjogi kartában vállalhatjuk ezt a megállapodást. Tehát nem szabad, hogy két évig várjunk, és aztán derül ki, hogy van egy olyan fejezet is a kartában, amely az állampolgárok jogairól szól. Ebben a sorrendben tudnánk talán megoldani a problémát, és a megállapodás lezárásától rögtön egy biztos helyzetet teremthetünk az állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy jó lenne ezt az állásfoglalást a Brexit irányított csoporttal, az önök bizottságaival, illetve az elnökök értekezletével együtt kidolgoznunk szeptember elején, mert akkor már tudhatjuk, hogy melyek azok a politikai pontok, amelyeket bele kell építenünk, és nem kell majd meg ismételnünk, amit korábbi állásfoglalásokban már kidolgoztunk. Nem ez a célja ennek a második állásfoglalásnak, hanem az, hogy kellő nyomást, hangsúlyt helyezzünk azon pontokra, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyekről szeretnénk, hogy bekerüljenek a végső megállapodásba. Jó lenne, hogyha ezt a célt tartanánk szem előtt. Szeptember eleje, lenne szerintem az a pillanat, amikor eredményt kell felmutatnunk ebben a kérdésben. És volna egy javaslatom is. Tudják, ott van az állásfoglalásnak a 27. bekezdése. A LIBE is foglalkozik. Ezzel Jurova biztoshoz is elküldtem, hogy tanulmányozza, a tanácshoz is. És azt hiszem, hogy ezt mindannyiunknak behatóan meg kell vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy milyen jogi lehetőségek nyílnak. Egyes hozzászólásokból úgy tűnik, hogy óriási lehetőségeink vannak, hogy ezen a területen lépéseket tegyünk. Ezért jó lenne, hogyha a Libe Bizottság is az elkövetkezendő hónapokban foglalkozna ezzel. Köszönöm szépen, most pedig a panel tagjaihoz fordulnék, mindenki két percben szól, szólalhat fel. Tonszkonsz úr a szó. Well, we would like to thank uh, the, the, the panelists and the... Köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm a vendégeknek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. Némi reménnyel teltünk el így, reménykedünk abban, hogy az állásfoglalás valóban megszületik ősszel, és minden tárgyaló fél és bizottság és szereplő figyelmét fel szeretném hívni arra, hogy kérjük, hogy vonjanak be bennünket is ebbe a párbeszédbe. Ennek párbeszédnek kell lennie, nem lehet egy oldalú rendszer. Köszönöm szépen. For all your contribution to this. Köszönöm a hozzászólását és Dörfel úr következik. Again, I'd like to thank you very much uh, for this panel and uh... Szeretnék köszönetet mondani még egyszer én is önöknek, és a UKIP képviselői által elmondottakra reagálok. Ami itt kiderült, az az, hogy olyan sok megoldandó probléma van, és itt 4,2 millió emberről beszélünk, akkor még nem is beszélünk arról az, a Surrender, Surrender Singh esetekről, akik Egyesült Királyságbeli állampolgárok, ugye nem vannak, nincsenek ott, nincsenek utána hazatérnek, nincsenek európai jogaik, és mi van azokkal, akik a szerződések értelmében a jogaikat akarják gyakorolni? Mind a két oldalon, az EU és az Egyesült Királyság oldalán is, még akkor is, hogyha ez ideiglenesen van így, tehát hatalmas veszteségekkel találjuk magunkkal szembe, nem lehet csak és kizárólag a 4,2 millió emberről beszélni, mert olyan sokakat érint ez, hogy az szinte elképesztő, és remélem, hogy mindegyik csoport helyzete felvetődik majd a tárgyalásokon, és az, hogy elidegeníthetetlenek ezek a jogok, az európai állampolgári jogok, ez egy fantasztikus ötlet, és remélem, hogy mielőtt még tényé válhatna, ez a Brexit őrültség megakad és ugye hallottuk a vállalatokhoz, vállalatok véleményét, ugye, hogy milyen hosszú idő kell felkészülni, utána milyen hosszú idő kell a hozzá, az új helyzethez való alkalmazkodásra. Hát őrültség, hát a családokat nem lehet szétbontani, vannak kötelezettségeik az Egyesült Királyságban, vannak gyerekek, akik ott járnak iskolába, vannak idős rokonok, akik másik tagállamban élnek, akiket meglátogatni elvileg joguk van, de a britek értelmezésében nem. Szóval nem lehet ezt végrehajtani, ezt az őrültséget. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Jeffrey úr. Köszönöm szépen. We've heard some, some powerful, uh, argument. Nagyon erős érveket hallottunk. Én nekem a tárgyalásokkal kapcsolatban három reményem van, nagyon nehéz és bonyolult tárgyalások lesznek ezek. Az első reményem az, az, hogy ezek a tárgyalások valóban a bizonyítékokra fognak támaszkodni. És amellett ugye, hogy mennyire politikailag, politikai töltete lesz a folyamatnak, tehát remélem, hogy a bizonyítékokra fognak támaszkodni. A második dolog remélem, hogy kölcsönösen nyernek majd a felek, csak hogy pragmatikusak legyünk, nem biztos, hogy mindenki örül annak, ami történik, de így kell megpróbálni eljárni. A harmadik pedig, hogy ezekből a beszámolókból, amelyeket hallottunk, hát az derül ki, hogy emberinek kellene maradni. Reméljük, hogy a tárgyalások humánusak, emberiek lesznek. Vannak itt stratégiai, gazdasági számítások, és így tovább. Ugye ezek biztos, hogy a tárgyalásokon a napirenden szerepelnek majd, de remélem, hogy az emberi szempontok is. Bizonyíték, pragmatikusság és emberség. Erre van szükség. Yes, Miss Onslokó. Köszönöm, Onslokó asszony. Köszönöm szépen, én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nagyon könnyű egy ilyen vitában a különbségeket és a problémákat hangsúlyozni, de igaziból azt se feledjük el, hogy mindenki azt szeretné, hogy a helyzet nyugtatóan megoldódjon, és mindenki felismeri, hogy mennyire fontos ez a az ügy, és hogy mennyire alapvető jelentősége van annak, hogy mielőbb rendezni lehessen a polgárok helyzetét. Tehát, hogyha ezeket a rétegeket lebontjuk, akkor azért reménykeltő, hogy mindkét oldalon olyan sok minden megy a jó irányba. Én még mindig bizakodom abban, hogy sikerül pozitív megoldást találnia a feleknek. Köszönöm. És sport, ez szól utolsóként, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, egyetértek azzal, amit Charlie mondott a bizonyítékokról, a pragmatizmusról és az emberségről, és Giuliával is egyetértek. Tehát, hogy széles körű politikai konszenzus van mindkét oldalon, és minden politikai, a politikai palettán, kivéve mondjuk az utolsó két UKIP hozzászólót, de mindenki szeretné észszerűen emberséggel megoldani ezt a helyzetet. Én annyit mondanék, hogy én nem foglaltam állást sem a távozás mellett, sem ellene. Az én feladatom az elemzés, ezt legalábbis így gondolom, és én azt mondanám, hogy ha feltételezzük, hogy a Brexit valóban megvalósul, hát ez az a, a mm, forgatókönyv, amelyiknek a legnagyobb az esélye, ez azt fogja jelenteni, hogy megváltozik a brit állampolgárok státusza az EU-ban és az EU-s állampolgárok helyzete az Egyesült Királyságban. Tulajdonképpen bizonyos mértékben mindannyiunknak a státusza megváltozik. Ez egy tény, és a feladatunk az, hogy a lehető legpragmatikusabban, emberségesebben rendezzük ezt, vagy oldjuk ezt meg. Tehát a kérdés, hogy mivel tud hozzájárulni ehhez az Európai Parlament. Két dolgot mondanék itt. Először is az átláthatóság és a nyitottság az nem csak önmagában jó ebben a kontextusban, hanem azért is, mert ezt a politikai konszenzus csak erősíteni fogják az Egyesült Királyságban is és máshol is. Tehát minél világosabban tudnak fogalmazni a bizonyítékokról, a konkrét javaslatokról, amelyek az asztalon vannak, és minél inkább észszerű, pragmatikus megoldásokat tudnak letenni, ezek mellé az asztalra annál erősebb lesz a politikai és a gazdasági konszenzus az Egyesült Királyságban is. Ez mindenkire olyan irányban gyakorol majd nyomást, hogy a legészszerűbb megoldást próbálja mindenki, mindkét fél megtalálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A szakértőink után még a két petíció benyújtójának is visszaadnám a szót, de azt jutott eszembe, hogy hát hogyan lehet két év alatt visszafordítani valamit, ami évtizedek alatt épült ki. Most akkor gyorsan a petíciók benyújtói. Veső asszony, köszönöm szépen, hogy eljöhettem és meghallgattak. Remélem, hogy talán egy kicsi hatásom azért lesz a Brexit tárgyalásokra. Én mindenkinek csak sok sikert szeretnék kívánni. Miss Wilkinson, please. Wilkinson asszony. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt az eseményt. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem és részt vehettem rajta. Rengeteget tanultam. Aggasztanak engem azok a szavak, hogy észszerű, pragmatikus és humánus, hogyha ezeket a szavakat a tárgyalásokhoz csatolják. Remélem, hogy ez a helyes megfogalmazás. Köszönöm. Thank you, Renata. Thank you all. I didn't want Mrs. Banch, Miss Bancho to speak again. Köszönöm szépen. Nem akartam kollégámnak is még szót adni. Van, aki a könycsöpeket törölgeti a szeméből, szellemileg, erkölcsileg, érzelmileg is nagyon magas színvonalú eszmecserét folytattunk a képviselőknek is köszönetet mondok a nagyon jó színvonalú kérdésekért és hozzászólásokért. Tudom, hogy mindenkinek mennie kell, úgyhogy uh, Giferhofstadtnak mondanám, és a többieknek is, hogy szeptemberben folytatjuk ezt a témát. Van egy task force, és szeretnék nekik is köszönetet mondani azon képviselőknek, akik ezen dolgoznak, ugye biztos emlékeznek, hogy ez gyakorlatilag a, ennek a csoportnak a, a feladata, és hogy ez is nagyon fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk egymással. A társadalombiztosítás és egyebek témájában vannak hiányosságok a tudásunkban, tehát fontos, hogy ezeket ö, megszüntessük. Igyekezzünk, hogy szeptemberre meglegyen ez az állásfoglalás, úgyhogy dolgozzunk együtt, Gi, és remélhetőleg a következő alkalommal még inkább összpontosítani tudunk, és valóban befolyásolni tudjuk azt, ami történik. Köszönöm szépen.